Ladies and gentlemen, time is running. Hölgyeim és uraim, az idő megy, úgyhogy kezdjük el a munkát. Mindenkit üdvözlök ma reggel, kérem foglaljanak helyet. Plenáris ülésünk második napjának kezdünk most neki. Az első pont alatt meg is adnám Milena Angelovának a szót, aki a CAF alelnöke, a költségvetési szekció alelnöke, és ő fogja bemutatni nekünk a 2020-as költségvetés tervezetét, amelyet az elnökség kedd délután egyhangulag elfogadott. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Először is hangsúlyozni szeretném, ahogyan az elnök is nagyon helyesen elmondta, hogy a korábbi költségvetési szekció most már az eljárási szabályzat értelmében más nevet visel, a CAF nevet kapta, a CAF rövidítés. Remélem, hogy a szabályzatunk értelmében létrehozott új struktúra lehetővé teszi a hatékonyabb és eredményesebb munkát azért, hogy az erőforrásainkat a lehető legjobban tudjuk kihasználni. Röviden szeretném felhívni a figyelmüket a 2020-as becslésekre, amelyeket a költ, az, az elnökség kedden elfogadott, ezt az Európai Bizottságnak március 27-én fogjuk továbbítani. Az EGSB folyamatosan erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az összegeket az Európai Unióban lévő összes érdekelt fél elvárásaihoz igazítsa, a válságot követően mindenki a körültekintő eljárást és a megszorításokat helyezte előtérbe. Ez nyilvánvalóan negatívan befolyásolta a költségvetésünket. 2016 óta csökkentés követke, csökkenés következett be 1,35%-os mértékben, annak ellenére, hogy a költségvetésünk nominálisan 7,3%-del növekedett az elmúlt években. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy az álláshelyek 713-ról 668-ra csökkentek, ami egy 5%-os álláshely csökkentést jelent, amelyben megállapodtak 2013-ban az intézmények. 63 álláshelyet pedig áthelyeztünk az Európai Parlamenthez az együttműködési megállapodás értelmében. Ez nyomást helyez a munkánkra, azonban a titkárság, a főtitkár és az összes kolléga erőfeszítéseinek köszönhetően továbbra is megfelelően el tudjuk látni a munkánkat. Minden évben levelet kapunk az Európai Bizottságtól a főbb számokat illetően, ez az úgynevezett Öttinger levél, mert Öttinger biztos szokta aláírni, amely meghatározza a keretet arra vonatkozólag, hogy az elkövetkezendő költségvetésre hogyan készítsük el a becsléseinket. A 2020-as költségvetésre nézvést a bizottság a követke- az előző évekhez hasonlóan arra hívta fel az intézményeket, hogy az összes nem bérjellegű költségre készítse el becsléseit. Az éves kötelező indexáció, amely 2020 júliusára várható, illetve 2019 júliusára, 3,1%-os, illetve 2,5%-os. A 2019 és 2020. december közötti inflációt 1,6%-ra becsüljük, ezek a számadatok képezték a mi becsléseink alapját. Elmondhatom, hogy a 2020-as költségvetés elkészítésével foglalkozó kollégák és Mendoza jelentéstevő, valamint Klever és Ivasko kollégák, akiknek mind nagyon hálás vagyok, kiváló munkát végeztek, és a megsz- az adott keretek között a lehető legjobb költségvetést igyekeztek elkészíteni. Beszámolhatok arról, hogy mindezen feladatokat elvégeztük. Összességében egy 4,22 százalékos növekedés következik be a költségvetésben, illetve 5,8 millió eurós növekedés. Az új költségvetésünk még mindig alatta van a 4,3%-os küszöbnek, amelyet meghatároztak az összes EU-s intézmény költségvetés növekedésére nézve. Ezek tehát a becsléseink, remélhetőleg ezeket sikerül megfelelően elfogadtatni, további megszorítások nélkül. Sajnos ez nem szokott így lenni, de elmondhatom, hogy a költségvetési becsléseink elég körültekintőek és megfelelő alapját képezhetik a politikai munkánknak. Köszönöm szépen! Thank you so much. Nagyon szépen köszönöm. mutatom, hogy hogy kell megnyomni a gombot, hogy az ember bekapcsolja a mikrofont. Itt ezt a parlamenti infrastruktúrát ugye nem ismerjük olyan nagyon jól. Köszönjük szépen Milénának eh, ezt a prezentációt, erről vitát nem tartunk, úgyhogy azonnal rá is térünk a szokdoszéra 7-6, Milen Angelova ismét a jelentéstevő, megadom a szót a jelentéstevőnek. Morning, I will try to keep... Köszönöm szépen, próbálom önöket ébren tartani itt a reggel során, nem egyszerű, tudom. Röviden ezt a saját kezdeményesi jelentés szeretném bemutatni azzal kapcsolatban, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy oktatásunkat igazítsuk a gazdasági modellek változásához. A tanulmányozó munkacsoport kollégáinak szeretnék köszönetet mondani. Még a bolgár elnökség végén kezdtünk el ezzel a témával foglalkozni, aztán az osztrák elnökség során is foglalkoztunk ezzel, és végül most a román elnökség alatt fogjuk ezt lezárni a munka jövője, illetve az alkalmazkodás, ezek mind ide tartoznak, és szeretnék köszönet mondani mindenkinek, aki segített azon, hogy ez a vélemény a lehetőleg hasznosabb legyen. És a célunk természetesen az, hogy megfelelőbb készségekkel rendelkezenek az európaiak. Az egészen biztos, hogy soha nem lesznek mindenkinek azok a készségei, amelyek fel hatalmazzák arra, vagy felkészítik arra, hogy a lehető legjobban részt vegyen a munkaerőpiacon. Tehát ilyen ideájaink nincsenek, viszont mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a különbség a létező készségek és ismeretek, illetve a munkaerőpiaci szükségletek között a lehető legkisebb legyen. Nagyon fontos az például, hogy az innovációval is segítsünk, gyorsan kell fellépnünk. Sajnálatos az is, hogy az egész társadalom számára negatív hetés, hatással jár, amikor egyes személyek képtelenek elhelyezkedni a munkaerőpiacon, ez nem tesz jót nekik, az ön értékelőségnek is rossz, rosszat tesz, és általában ez hosszú távon a bért is csökkenti. Úgy gondolom tehát, hogy ez mindenkire hatással van, még a munka, munkahelyi termelékenységük is is csökken, és ezen problémák miatt óránként Európában mindenki 0,8 eurót veszít. Fontosnak tartom azt is, hogy megfelelően fel tudják venni a különböző vállalatok az emberi, erőforrások, e, emberi erőforrás tagjait, illetve meg is tudják ezeket tartani. Nos, nagyon sok mindent tehetnek a tagállamok. Először is meg kell nézni, hogy az Európai Bizottság milyen anyagokkal rendelkezik ezzel kapcsolatban. A formális oktatást korábban istenítettük, de egyértelmű, hogy ez csak az alapoktatás, ennek az alapoktatásban van nagyobb szerepe. Ugyanakkor folytatni kell az oktatás valamilyen formáját az élet, élet egy egész életen keresztül. Véleményem szerint figyelembe kell venni azt, hogy mennyire van szüksége a tanulóknak arra, hogy bebiflázzanak adatokat. Nem erre van szükség, hanem arra, hogy problémát tudjanak megoldani, a diákok tudják az információt megfelelően kezelni, tudjanak kritikusan gondolkodni, stb. stb. Ezek, ezeket a készségeket úgynevezett soft skilleknek hívjuk. Arra is oda kell figyelni, hogy elképzelhető, hogy a nőknek és férfiak oktatását esetleg differenciálni kell. Nos, véleményem szerint mindenképpen tanulunk el a bevált példákból, Németországra és Ausztriára gondolok, Önmagában egy egyetemi fokozat, illetve egy egyetemi diploma még nem jelenti a siker kulcsát, tehát még nem feltétlenül tud valaki elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Nagyon fontos az, hogy megfelelő információhoz, tájékoztatáshoz jussanak a diákok, és így tudják, maguk, tudják orientálni azt, hogy milyen irányba induljanak el a karrierük során. Köszönöm szépen. So the list is closed. Lezárom ezzel a hozzászólók listáját. Mariz Voszka következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, mindenkinek jó napot, jó reggelt kívánok. Milenának szeretnék gratulálni, mert kiváló vélemény született, Nagyon súlyos gondot jelent jelenleg az, hogy a munkaerőpiacon igényelt készségek, és azok a készségek, amivel, vagy ismeretek, amikor rendelkeznek az emberek, valami, valamiért nem találnak egymásra. A képzési oktatási rendszeren kell egyrészt változtatni, másrészt viszont nagyon fontos, hogy tudjunk reagálni a változásokra. Folytonosan minden alakul, újdonságokkal, újdonságokkal találjuk magunkat szembe, a helyzet sosem stagnál. Ez egy nagyon jó vélemény, és örülök annak, hogy, vet, hogy vitatkozunk erről. Én szerintem kár, hogy a vita itt nem lesz szélesebb körű, mert ilyen jó témák esetében mindig nagyon hasznos az, amikor a lehető legszélesebb körben megtárgyaljuk ezt a plenárison. A SZOK 521-hez kapcsolódik egyébként ez a vélemény, ez a formális és informális tanulásról szól, néhány évvel ezelőtt készítettük ezt. Itt egy módosítóról is szó van. A módosító célja, hogy vita kerekedjen ebből a véleményből, mert szerintem megérdemli ez a, ez a vélemény, hogy megismerjük. Tatjana a következik két perc. Uh, Köszönöm szépen, én is meg szeretném köszönni Miléna munkáját, ő volt a tanulmányozó csoport elnök, és nagyon örülök annak, hogy uh, nagyon kiegyenlített jelentése került kialakítani a volt egy harmadik ülésünk, és, és az volt a benyomásunk, hogy voltak olyan tagok, akik a sztrájk miatt nem tudták kifejteni véleményüket. A második tanulmányozó csoport ülésére nem tudtak eljönni. Azt gondolom, hogy kitűnő jelentést készített Minéna Technikai szempontból nagyon sok kihívás jelentő időszakról van szó az Európai Unió számára, a gazdaság jelentős átalakulásán megy keresztül, a, az oktatási rendszerekre is igaz, ez minden szinten, a, a, az oktatás minden szintjén, és azt gondolom, hogy a készségek kérdése kulcsfontosságú, abban, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a kihívásokat, azokat a kihívásokat, amely azt is jelenti, hogy megváltozott a technológia, a bizniszmodellek, az üzleti modellek is, a foglalkoztatási munkamodellek. Köszönjük szépen ezt a véleményt, és remélem azok, akik használják majd ezt a véleményt, a lehető legjobb módon teszik ezt meg. Köszönöm. Köszönöm. Pável Trantina, két percben köszönöm szépen, mindenkit köszönteni szeretnék, és köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, nagyon jól vázolta a kihívásokat a véleményében. Azt gondolom, hogy a jelentés jól megmutatja azt, hogyha az oktatás különböző szintjeit vesszük, akkor nagyon fontos a rugalmas ötvözés kérdése nagyon fontos ezek vizsgálata. Említette a soft skill-eket, a területeken átnyúló készségek, alapszinten és menedzsment szinten is, a 3.3-ast különösen nagyra értékelem. Ez a pont azt mondja, hogy valakinek egyetemi diplomája van, nem azt jelenti, hogy nem kell, hogy folytassa az oktatását, hiszen um, hosszabb és hosszabb lesz ez a, az út. Az embereknek akár tíz különböző munkahelyük is lehet, szakmai karrierük során ez az 1.8-ashoz is kapcsolódik, és ahogy Maria elmondta, a módosító során itt megpróbáltunk pontokat tisztázni. Az elmúlt évben volt egy határidőnk, amikor a tagországoknak be kellett mutatniuk azokat az eszközöket, amelyekkel a készségeket, képességeket elismerik a um, hivatalos um, <clears throat> oktatás intézményes oktatási rendszeren kívül. Szeretnénk bátorítani az érintetteket, ez egy technikai jellegű módosító, remélem, hogy ez gazdagítani fogja majd a véleményt. Köszönöm szépen, Miléna parancsol, köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégánk, köszönöm szépen kedves szavaikat. Nagyon örülök annak, hogy ma délelőtt erről a véleményről beszélhettünk. Elfogadom a módosítókat, hiszen a módosító arra pontosít, hogy e, az ifjúsági szervezetek munkáját elismerje, Azt gondolom, hogy a módosítóra nem kell akkor, hogy most több időt szálljunk. Köszönöm, igen, tehát akkor elfogadta a jelentéstevő a módosítót, van-e valaki, aki ezt a módosítót ellenzi? Nincsen, akkor át is térünk közvetlenül a SZOK 576-os jelentésére. Milena Angelova a jelentéstevő, és meg is nyitom a szavazást. is closed. Lezárom a szavazást. 134-2 tartózkodás mellett gratulálunk a jelentéstevőnek elfogadva. Hölgyeim és uraim, áttérünk a vitára. Az európai kezdeményezésről szól ez a vélemény. Az extremizmus elleni küzdelem eh, Sebastian Vármázt és Michel Laus urat eh, köszöntöm. Megvárjuk, amíg eh, feljönnek ide a pódiumra. Szeretnék néhány bevezető gondolatot mondani erről az igen fontos témáról. Hölgyeim és uraim, önök tudják azt, hogy néhány eh, nap múlva A két társ jogalkotó ezeket el fogja fogadni, a jelenlegi rendszer megreformálására vonatkozik mindez, és remélhetőleg a polgári kezdeményezéseket támogatni fogja. Ez jó hír Európa számára, de az európai polgárok számára is nagyon örülök annak, hogy a társjogalkotók elérkeztek egy kompromisszumhoz, amely a jogalkotás megváltoztatására tesz lehetőséget, ad lehetőséget a választások előtt. Ez lehetőséget ad a polgároknak, hogy jobban kifejtsék véleményüket, hogy ezt mások meghallgassák a döntéshozatali folyamatban. Bizottságként örülünk és büszkék is vagyunk egyben az európai polgári kezdeményezés minden erőfeszítést megtett, még a Lisszaboni szerződés elfogadása előtt, hogy lehet egy ilyen közvetlen részvételi lehetőség a polgárok számára, és világos szerepet töltött be abban, hogy ezt az eszközt kibontsa, annak érdekében, hogy ez egy európai sikertörténet lehessen az elmúlt évben az bizottsági javaslat kapcsán Jó Kinga volt a jelentéstevő, és ő hangsúlyozta az Európai Polgári Kezdeményezés jelentőségét ebben a folyamatban. Minden évben magas szintű konferenciát szervezünk az LCI napokat, ahol a, társadalmat, a jogalkotó találkoznak arról, hogy mi az, ami nem működik jól, illetve hogy hogyan tudják rövidíteni a jelentést. Április másodikán a nyolcadik alkalommal kerül sor az ECI napok megszervezésére. Az elnök úr Timmermans fogja ezt megnyitni a polgárok és részvevők érintettek felé, bemutatjuk az új európai polgári kezdeményezési szabályokat, az összes polgári kezdeményezést támogatjuk, és a tagoknak lehetőséget szeretnénk kínálni arra, hogy vitázzanak. Nagyon örülök annak, hogy dr. Sebastian Reimer urat és Mihály Laps urat bemutathatom önöknek. Ők képviselik az ötödik sikerül, sikeres európai polgári kezdeményezést, melynek célja illetve címe a szabjunk át a szélsőségességnek. 1,6 millió aláírás sikerült ehhez az Európai Polgári Kezdeményezéshez eh, gyűjteni, ez informális számadat. A tagországok eh, kell, hogy eh, mindezt veletámasszák, de mindez nagyon jó eredmény. A kezdeményezés főpontjait most nem mutatnám be, nagyon fontos a cím is, hiszen az európai parlamenti választások előterében vagyunk, és felmer a kockázata annak, hogy a közvitákban felélénkül a szélsőségesség. Nagyon fontos az ECI számára ma, hogy mi vagyunk az első intézmény abban, hogy ez a kezdeményezés sikeres lehessen, mielőtt ez az Európai Bizottsághoz kerül. Egy rövid videót fogok most önöknek bemutatni, amely bemutatja majd a <clears throat> fő vívmányokat a kezdeményezés kapcsán, és utána vendégeink kapnak majd szót, ők mutatják be ezt a kezdeményezést, és ezt vita követi a tagokkal. Köszönöm, elkezdjük a videót. Europe has changed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 tisztelt EGSB tagok! Szeretném megköszönni először is önöknek a meghívást, hogy bemutassuk itt önöknek a polgári kezdeményezésünknek. Az elnök megdicsért minket, hogy milyen sikeresek vagyunk. Akár hozhattunk volna néhány palack pesgőt is, hogy ünnepeljünk, de egyelőre még nem tartunk itt, továbbra is ö, validáljuk a az aláírásokat. 1,6 millió aláírás sikerült összegyűjtenünk, ezeket mind-mind hitelesíteni kell, validálni kell, úgyhogy még azért nagyon óvatosak vagyunk, ami a kezdeményezés jogi eredményességét illeti. A Szabjunk gátat a szélsőségeseknek kezdeményezés megfogalmazója Reimer úr, Mielőtt ő bemutatná a javaslatot, szeretnék önöknek egy rövid áttekintést adni a kezdeményezésről, és arról, hogy mit sikerült elérnünk. A Szabjunk át a szélsőségességnek polgári kezdeményezés, egy európai szintű kezdeményezés, amelynek célja az, hogy véget vessünk az Európai Uniós rezignáltságnak a különböző jobboldali, baloldali és egyéb szélsőségesekkel szemben. Szeretnénk, hogyha az Európai Uniós politika és az EU-s intézmények, valamint az Európai Uniós polgárok együtt vitatnák meg azt, hogy hogyan tudunk mi mindannyian gátat szabni ezeknek a szélsőséges struktúráknak, amelyek Európában teret nyernek. Nem kell azt hiszem visszautalnom az új-zélandi eseményekre, vagy az eheti ütrechti eseményekre. Mindenjünk számára világos, hogy cselekednünk kell, és hát lényegében ez a fő célja a kezdeményezésnek. Ahogyan korábban elmondtam, a jobboldali szélsőségesség, a baloldali szélsőségesség, a vallási szél, alapú szélsőségesség ellen harcolunk, a gyűlöletbeszéd ellen online és offline – és ezért készítettünk irányelv javaslatot ebben a témában. Szeretném megemlíteni, hogy a gyűlölet egyre diszruptívabb a társadalmaink szempontjából. A jogállamiság egyre kisebb szerepet játszik a politikai és társadalmi vitában. Az alapvető jogok európai kartájának új lendületet kell adnunk, főként az európai társadalmak részéről. Az Európai Unión kívüli országok és csoportosulások egyre nagyobb hatást gyakorolnak Európára, egyre több a terrortámadás. Láthatnak a kivetítőn egy statisztikát. A 2000 egyben bekövetkezett, szeptember 11-én bekövetkezett támadás óta sajnálatos módon az iszlamista terrorista támadások vezetik a listát, ezt követi a jobboldali szélsőséges támadások sora, és más egyebeket is láthatnak itt. Mi egy pártatlan európai kezdeményezést szeretnénk, amely jelentős szerepet játszhat az Európai Unióban és azon kívül is. Szeretnénk, és Sebastian majd később beszél erről, szeretnénk tehát az ellen is harcolni, hogy az extremista, szélsőséges struktúrákat külföldről finanszírozzák. Nem engedhetjük meg, hogy a külföldi pénzügyi mozgások itt Európában teret nyerjenek, csak is a muzulmán testvériség nevezetű muzulmán csoportosulás 2017 során 120 millió eurót utalt át európai bankszámlákra, mecseteket finanszíroztak, olyan mecseteket, ahol a szélsőséges nézeteket és a fundamentalizmust terjesztik. Szeretnénk felkérni az európai intézményeket arra, hogy vegyék észre, hogy ezek a jól finanszírozott szélsőségesek sokkal veszélyesebbek, mint a szegény szélsőségesek, ezért ezeket a pénzügyi tranzakciókat meg kell állítani, Fontos, hogy a külföldi finanszírozás átlátható legyen, átláthatóvá kell azt tennünk, és szankciókat kell bevezetnünk minden olyan esetben, amikor a jogszabályokba ütköző tranzakcióra kerül sor. Szeretném azt is megemlíteni, hogy annak a definíciója, hogy mit tekintünk szélsőségességnek, talán egy kicsit vitatható, nehéz pontosan meghatározni, hogy miről is van szó. Mi úgy határoznánk meg a fogalmat, hogy mindenki szélsőségesen lép fel, aki szeretné az Európai Alapjogi Kartában lefektetett alapvető jogokat megsérteni. Az ilyen személyeket tekintjük szélsőségeseknek. Nulla toleranciát akarunk a szélsőségesekkel szemben, zéró toleranciát, és ez az egy, a kezdeményezésünk egyik fő pontja, Sebastian később részletesebben beszél erről. Egy kicsit lerövidítem az előadásomat, úgyhogy ezeken a diákon átugrunk. Szeretnénk, hogy az Európai Unió fennmaradjon gyermekeink és unokáink számára is. Az Európai Uniónak választ kell adnia a nagy kérdésekre, mindazon nagy kérdésekre és kihívásokra, amelyekre a tagállamok egyedül nem tudnak választ találni. Szélsőségesség, terrorizmus, jobboldali szélsőségesség, gyűlöletbeszéd, ezek mind olyan problémák, amelyeket nem lehet tagállami szinten megoldani, csak és a nemzetközi, multinacionális, EU-s, e Európai Uniós szinten lehet ezeket a problémákat megoldani. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak és intézményeinek az a feladata, hogy fellépjen ezekkel szemben, és ezáltal bizalmat építsen a polgárok felé. 1,6 millió aláírás azt hiszem jól bizonyítja azt, hogy az EU-s polgárok azt szeretnék, hogy az EU-s intézmények cselekedjenek. És pontosan ezt kérjük mi is. Mielőtt most belebocsátkoznék a részletekbe, szeretném bemutatni önöknek Sebastian Reimert, aki jogi szakértő, jogász, és ő a szerzője a szélsőségesség elleni kezdeményezésünknek. Meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy itt önök előtt szólhatok, ez nagy megtiszteltetés a számomra. Én jogi tanácsadó vagyok. Az osztrák szövetségi kancelláriában indul, indi, indult el a karrierem, és ezt azért említem, mert a jogi tanulmányaim befejezése után, 23 évesen ott kaptam állást. Akkoriban a fiatal alkalmazottak számára bemutatták a kancellária épületét, és a kancellária épületének pincéjéből indultunk, ahol a 48-as foglyokat tartották itt fogva, és őket kivégezték itt. Nagyon örültem annak, hogy egy kormányzati szervezetnél kezdhetem meg a munkámat, egy olyan szervezetnél, amely az alapvető jogok őrzője Ausztriában, ez a Szövetségi Kancellária Hivatal. Az alapvető jogokkal foglalkozunk ott e, elsősorban, harcoltunk Európában, európai szinten is az alapvető jogokért, rengeteg vérnek kellett folynia, hogy elérjük azokat a vívmányokat, amelyeket ma már le vannak fektetve az alapjogi kartában. Rengeteg erőfeszítésbe került mindez, és hogyha csak belenéznek a sajtóba, láthatják, hogy egy kulcsfontosságú pillanatban találjuk magunkat. Egyrészt itt vannak az erőszakos szélsőségesek, gondoljunk eljött például a Christchurchi szörnyűséges képekre, politikusok propaganda célokra használják fel ezeket az eseményeket, hogy újabb szélsőségesek, szélsőséges mozgalmaknak adjanak alapot, amelyek elsősorban a bosszúra összpontosítanak. A fasizmus és az izlamizmus gyakorlatilag ugyanannak az éremnek a két oldala. Szinte ugyanazzal az eszköztárral operál ez a két irányzat. Az egyetlen dolog, amit mi a magunk részéről megtehetünk, az az, hogy nem maradunk csendben, nem maradunk némák, hanem mi a magunk európai módján adunk választ ezekre a jelenségekre. A történelem megtanította nekünk, hogy csak is a liberalizmus, az alapvető jogok és a jogállamiság szellemében tudunk válaszolni ezekre a problémákra, ezekre a jelenségekre. Ezért szövegeztem meg ezt az irányelv tervezetet. Életemben eddig nem voltam politikailag aktív, de ez a fajta agresszió, ezek az erőszakos cselekmények, amelyek a társadalmakat csújtják, arra ösztönöztek engem, hogy cselekedjek. Nagyon kockázatos, nehéz feladat ez. Azoknak a személyeknek a 80%-a, akikkel az elmúlt másfél év alatt találkoztam, rendőri védelemben részesülnek. Ez is azt mutatja, hogy valami nem működik, mert mi nem szélsőségesekkel találkoztunk, hanem azokkal, akik szembeszállnak a szélsőségesekkel, liberális muzulmánok is köztük vannak például. Ők a mi partnereink, azok a személyek, akik harcolnak a jobboldali szélsőségesség ellen. Ez tehát a háttere az általam megfogalmazott irányelvnek konkrét választ, konkrét megoldást szerettem volna találni ezekre a problémákra. Elsősorban arra van szükség szerintem, hogy világosan definiáljuk, mi is az a szélsőségesség. A polgárok, a jogalkotók, a hatóságok nem cselekedhetnek, mindaddig, amíg nem tudjuk pontosan, hogy mi is a szélsős, szélsőségesség. Most a legextrémebb, legszélsőségesebb jobboldali, jobb vagy baloldali szélsőségesekről beszélünk. Ezek a szélsőségeseknek azonban csak a két százalékát teszik ki. Egyfajta elmozdulásra van szükség tehát a társadalmakban, hogy átláthassuk pontosan, miről is van szó. Mi ezzel szemben egy újfajta definíciót javasolunk, amely egy tartalom alapú megközelítést helyez előtérbe, ami fontos, és amitől minden szélsőséges tart, az az átláthatóság. Olyan rendelkezéseket vezetünk be a szövegünk révén, amely az összes alapvető alapjogi standardnak megfelel, a jogállamiság alapelvei, a tisztességes eljáráshoz való jog, és így tovább. Emellett létrejönne egy úgynevezett watchlist, egy lista megfigyeli, megfigyelt személyekről, amelyeket eljuttatnánk a hatóságoknak. Ez a pozitív és a negatív motiváció egyfajta összekapcsolása, az úgynevezett watchlist a megfigyeltek listája egyfajta negatív motiváció nyilvánvalóan, mert hogyha valaki nem akar felkerülni erre a listára, hát akkor nem valhat extrém vagy szélsőséges nézeteket. Van egy pozitív motiváció is, ugyanis külön kiemelnénk azokat a személyeket, akik az alapjogok érvényesülésén munkálkodnak, beleértve vállalkozásokat, intézményeket, oktatási intézményeket, mindenek előtt hatóságokat, mindenkit, aki különböző szolgáltatásokat bocsát rendelkezésre az alapjogok védelmében. Ez esetben egyfajta tanúsítási eljárást is javaslunk. Tudjuk, hogy az ökoélelmiszerek esetében vannak ilyen tanul, tanúsítványok, hasonlót vezethetnénk be ez esetben is, mert ez elősegítheti ezen személyek és intézmények munkáját. Mindenkit nyilván érdekel például, hogy hová jár a gyermeke iskolába, hogyha az adott iskola rendelkezne egy ilyen tanúsítványal, az azt hiszem megnyugtatná a szülőket. Ez lenne tehát egyfajta pozitív motiváció, ez a tanúsítvány. Visszatérnék arra kérdésre, hogy mi a szélsőségesség. A szélsőségesség általában gyűlöletbeszéddel kezdődik. A gyűlöletbeszéd az egyik legbeszélyesebb dolog, mert rengeteg emberhez eljut a közösségi hálókon keresztül, és lehetővé teszi a pozitív és negatív kampányolást is. Tudjuk, hogy a, hálózati, a közösségi hálózatok jó és rossz dolgokra is felhasználhatók, nagyon nagy hatalmat jelentenek Elmondtuk tehát, hogy az alapjogokat sértik a szélsőségesek, ez a mi definíciónk, és konkrét eseteket is felsorolunk, 27 konkrét esetet, a gyűlöletbeszéd tartozik ide, az oktatással szembeni kampányokat is ide soroljuk. Ez nagyon veszélyes, mert nem tudjuk, hogy 5 év múlva, 10 év múlva hány munkahelyünk lesz. Mi történik akkor, hogyha a munkahelyek megszűnnek, és nő a munkanélküliek száma. Ez nagyon rossz hatással lehet a társadalmakra. Aztán az igazságügyi ö, szisztematikus diszkrimináció is nagyon fontos, például a sárja esetét említeném, és aztán vannak olyan szélsőségesek, akik más szélsőségeseket támogatnak, ez egy nagyon extrém formája a szélsőségességnek információáramlás, finanszírozás révén támogatják egyes szélsőségesek a többi szélsőségest. Végül, de nem utolsó sorban, Említettem ugye a tanúsítványon alapuló pozitív motivációt, a negatív motivációt is említettem, az úgynevezett watchlistet, a gyanús személyek listázását, és aztán a pénzügyi kérdés is nagyon fontos. Az irányelv nem irányoz elő fogvatartást, mint szankciót. Mindannyian tudjuk, hogy milyen történetek szivár, szivárogtak ki Abu Ghraibból, mert ezek a helyek csak arra jók, hogy a szélsőségesek még keményebb technikákat és módszereket sajátítsanak el. De szankcionálni lehet őket pénzügyileg, és a finanszírozásuk nagyon sokféle forrásból származik. Én adatvédelmi szakember vagyok elsősorban, és a magánszféra védelmét biztosító jogszabályok esetében például az általános adatvédelmi szabályozás volt egy nagyon fontos mérföldkő. Miért azon, azonban miért csak egyetlen egy jogot védünk meg, ilyen körültekintően, amely az alapjogi kartában származik? Az alapjogi karta egyik legfontosabb cikke szerintem az 51. cikk, amelyben az áll, hogy nem szabad az egyik alap, ö, alapvető jogot megsérteni egy másik alapvető jogra hivatkozva. Tehát az alapjogok mind egyformák, egyenlő jelentőségűek, éppen ezért merült fel bennem az, hogy az alapjogi kartában lefektetett összes jogot pénzügy, jog, megsértését pénzügyi szankciókkal kellene sújtani. Rengeteg jogi eszköz létezik már, ezeket kombináljuk új módon ebben a 40 oldalas irányelvben, és nagyon szívesen beszélek önöknek még részletesebben erről a szövegtervezetről, akár négy szem közt, akár más fórumokon. Köszönöm a figyelmet. Thank you both for your presentation. Köszönöm szépen ezt a prezentációt, nagyon világos volt, amit elmondott. Most vita következik. A kettes a következik, négy percig Oliver Röpke, Ausztriából. Oliver, where are you? Yes, I'm here. Mr. President. Good morning. Uh, dear Mr. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, Reimer úr, Labs úr, szeretnék önöknek is köszönet mondani. Szeretném önöket eh, üdvözölni a civil társadalom házában, az, eh, itt a mi bizottságunkban. A legutóbbi terrorista támadások, főleg a az új-zélandi terrorista támadás után el kell gondolkodni azon, hogy mit kell tenni a terrorizmus ellen, a gyűlölet ellen, a gyűlölet kezdés ellen, a szélsőségek ellen. A szélsőségek a társadalom polarizációjához vezetnek. Nem egy, nem egy csoportra, nem egy vallásra gondolok, alapvetően megosztó jellege van. Határokat nem ismer a szélsőség, és minden egyes társadalomra hatással van. Úgy gondolom, hogy a gyűlölet a rasszizmus, a diszkrimináció és az erőszakos extrémizmus ellen föl kell lépnünk, bármilyen formában is jelenjenek meg. Demokráciáinkat veszélybe sodorja a szélsőség, és természetesen Európa sem immunis ezzel szemben. A mi csoportunk egyetért az UNESCO-val. Nem elégséges számba venni a szélsőséges, szélsőségeket, ezt meg kell előzni. Ez az iskolában kezdődik. A fiataloknak meg kell tanítani, hogyan kell ellenállni az extremista gondolatoknak, és nagyon fontos, hogy ezt az online világban is tudják használni. Nem szabad a kirekesztést sem megengednünk. A fiataloknak meg kell tanulniuk, hogyan lehetne, hogyan lehet demokratikusan részt venni a társadalomban. Reményt kell kelteni a fiatalokban, Például azt a reményt, hogy megfelelő munkát találnak majd, amelyel, amelynek segítségével megfelelő jövőt építhetnek, megfelelő életet élhetnek. A társadalomnak nagyon fontos szerepe van. A tavalyi év végén bizottságunk elfogadott egy véleményt a, terrorizmus, a terrorista tartalmak online terjesztéséről szólt ez a vélemény. Egyértelmű definíciókra van szükség, például a terrorista információ, vagy a terrorizmus dicsőítése témájában pontosan mit jelentenek ezek, ez alapján, de pontos definíciók alapján lehet üldözni ezeket a jelenségeket. Nagyon fontos, hogy a tagállamok betartsák a jogállamiság szabályait, és nulla toleranciával küzdjenek a szélsőségek ellen. Sajnálatos, hogy az online gyűlöletbeszéd egyre gyakoribb, sajnos ennek szörnyű következményei vannak, vagy lehetnek. Gyűlöletkeltő gondolatokat lehet ezáltal terjeszteni a világ minden részén. Hangsúlyoznunk kell, hogy mennyire fontos ezzel párhuzamosan a szólásszabadság, illetve az információhoz való szabad hozzájutás az összes európai polgár számára. Ugyanis a, szelső, a szélsőségek elleni harc eredménye sosem lehet cenzúra vagy öncenzúra. Tehát nem szabad, hogy a saját értékeinket felrúgjuk, a szabadság, demokrácia, igazságosság és jogállamiság. Az alapjogokkal és szabadságokkal foglalkozó munkacsoportunk és kimondta ezt. Köszönöm még egyszer a vitát, és remélem, hogy a kezdeményezés segíti azt, hogy ezen közösen gondolkodjunk, csak így lehet megtalálni a megoldást, csak így lehet felvenni a harcot a jelenséggel szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Oliver, mondja az elnök. Gillian Lon következik Írországból három perc, parancsolja. Köszönöm szépen, köszönöm a prezentációt. Ha megengedik valamit, hozzátennék ez a ma délelőtti vitához. Vegyük komolyan, hogy mik is a szélsőségek, illetve a populizmus emel- elterjedésének okai. Vissza kell térni itt a genezishez. A gazdasági rendszer és a pénzügyi rendszer összeomlott, ennek katasztrofális hatása volt, és erre azt a megoldást találták ki, hogy gyakorlatilag ugyanazt a rendszert újraépítjük, és a megszorítási, foga, megszorítási gyakorlaton, vagy megszorítási eszközökön keresztül finanszírozzák ezt az egész rendszert. Vannak olyan európaiak, akik túlságosan nagy árat fizettek ennek a rendszernek az összeomlásáért. Több mint tíz év telt el azóta, és a hatalmon lévők azt mondják nekünk, hogy a gazdaság helyreállt a GDP, a hitelnyújtás, a gazdasági növekedés megindult, gazdasági növekedésről beszéltünk, sikeres a gazdaságunk, éljen. Ez az üzenet, amit a hatalomtól kapunk, de a valóságban a polgárok mást tapasztalnak. A szegénység, hajléktalanság, migráció, klímaváltozási problémák, a biodiverzitás csökkentése, a termőtalaj romlása, azt gondolom, hogy egész más képet fest le a politikai hatalom, mint amit a polgárok tapasztalnak. A hivatalos Európa üzenete gyakorlatilag nem felel meg annak, amit a polgárok a mindennapokban megtapasztalnak. És ez vágja el egymástól igazából a hatalmon lévőket, a pénzügyi szektorban eh, aktívakat, a gazdasági magas posztokon lévőket, az emberek eh, elvágja ezeket az emberektől. És igazából ez a táptalaja az extremizmusnak, a szélsőségességnek, a populizmusnak, illetve a hamis híreknek. Az emberek is látják, hogy amit nekik mondanak, az nem felel meg a valóságnak. Gyakorlatilag csak a szélsőség tudja mindezt eh, föl szívni magában, ott lehet ezt, ezeket a dolgokat, ezen keresztül tudják az emberek ezeket a dolgokat valami módon megemészteni. Szerintem vannak eszközeink arra, hogy ezekkel a problémákkal szembenézünk, például ott vannak a fenntartható fejlődési eszközeink, a társadalmi és, és környezetvédelmi jogokat a gazdasági szükségletekkel kell összeegyeztetni, az emberek a természet szükségleteit valamilyen módon egyeztetnék el a gazdasági szükségletekkel. Rendszer szintű változásra van szükség, és fenntartható fejlődés lehetne ennek a megoldása. Hogyha nem így járunk el, akkor azt gondolom, hogy a kiváltó okokat nem tudjuk megoldani. Köszönöm, Gillian! Xavier következik, Xavier úr következik Portugáliából. Köszönöm szépen, portugálul fogok beszélni. Föl kéne venni tehát a fülhallgatókat. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek ezért a kezdeményezésért. Ha jól látom, akkor jól kezdődött ennek a kezdeményezésnek a sorsa. Nagyon pozitív maga az üzenet, és a pozitív üzenetekre nagy szükségünk van. Ez az egyik módja annak, hogy a szélsőségek ellen küzdjünk. Én úgy látom, hogy ami Európában történik, mert ma alapvetően mégiscsak Európáról beszélünk, tehát ami Európában történik, az sokszor nagyon negatív. Jó lenne, hogyha nem vágnánk magunk alatt a fát, és annak sincs túl sok értelme, hogy ugyanazokat a hibákat elkövetnénk, amit a múltban már meg, megtettünk. Nézzünk inkább a jövő felé, forduljunk a jövő felé. Nincs igazi csoda recept arra, hogy hogy lehet a szélsőségeket megfékezni, de szerintem az lenne az egyik megoldás, hogyha a polgárok sokkal jobban integrálódnának a saját közösségükbe, sokkal jobban részt vennének a saját közösségük életében. Ehhez félre kell tenni a szélsőségeket. Európaiak vagyunk. Az egész világon, Európában a legjobbak. Az Európa, Európában a legjobb az életszínvonal, életszínvonal, úgyhogy erre is koncentrálnunk kell. Európában nagyon sok a vállalkozó, mi őket is képviseljük, de Európa feladat az is, hogy a gazdaságot megfelelően szétosszuk, elosszuk. A világ tíz legnagyobb vállalata közül egyik sem európai. Sokan azt mondják erre, hogy Európa már nem olyan versenyképes, de kérdés, hogy ennek mekkora hatása van az életminőségre. Úgy gondolom, hogy mindig van nálunk gazdasági növekedés, és még mindig úgy gondolnak ránk, mint az egyik legjobb élettérre. Lehet, hogy annyira már nem vagyunk versenyképesek, de az egyik legjobb szociális modell a világon a miénk. Van normális oktatásunk, béke alapú az együttélésünk, és megpróbáljuk betartani az európai értékeket. Odafigyelünk a családra, a jogállamiságra, illetve az igazságra. Egyértelmű, hogy a szabadság elidegeníthetetlen jog. De sajnos nem mindenki mondhatja magáról, hogy szabadságban él. Mi Európában ezt elmondhatjuk. Úgy gondolom, hogy erre büszkének kell lennünk, Én úgy gondolom, hogy mindenkinek a döntését figyelembe kell venni, és tiszteletben kell tartani, tehát tiszteletben tartás, nem pedig diktálni kell az embereknek, hogy mi mellett döntjenek, mit válasszanak. A közösségi médiát hihetetlen aktívan használjuk, de ennek többféle célja is lehet. A szélsőségeség megszüntetése azt jelenti, hogy a többség és a kisebbség jogait is tiszteletben kell tartani, tehát mindenkinek a szabadságát tiszteletben kell tartani. Nagyon örülök, nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, és örülök ennek a pozitív üzenetnek. Európában élünk, és szeretnénk, hogy ez a szociális modellünk megmaradna. Obrigado. Köszönöm szépen. Most eh, Cinzia de Lio három percben Olaszországból. Köszönöm. Köszönöm Sebastiannak és Mikelnek a kezdeményezés bemutatását. Köszönöm ezt a jogi megközelítést. Köszönöm, hogy a szélsőségeséget megpróbáljuk definiálni. Nyilván nem ezzel a kezdeményezéssel kezdődik a munka. A szélsőség sajnos az európai projekt lényegét támadja. Egyértelmű üzenetekre van szükség, és a szélsőségek minden formája ellen harcba kell szállni. Főleg most, amikor is az Európai Parlament választásokra készül. Én egy olyan országból származom, ahol a populizmusnak komoly hagyománya van, és, és sokszor, sokszor a aktuális politikai hatalmak érdekei alapján kétértelmű módon foglalnak véleményt a szélsőségekről. Jó lenne, hogyha az európai intézményekben ez nem így lenne, illetve segítenének is nekünk. A szélsőséges megnyilvánulások minden megnyilvánulása ellen föl kell szólalni, de számomra a a neofasizmus, a neonacionalizmus, az gyűlölet, a rasszizmus, ez, ennek, ezeknek minden megnyilvánulása ellen föl kell szólalnunk. Sajnos a kormányainkban is tapasztalhatóak ilyen típusú üzenetek, ezek nagyon-nagyon rosszat tesznek, és félelem keltőek. Egyértelmű, hogy a jogokból nem lehet engedni. Egy dolog a szabadság, a más, egy másik dolog viszont a tisztelet, illetve hogy az alapjogokból nem lehet engedni. A sértő a, a sértő, illetve a diverzitást károsító nyelvi kifejezés módok ellen föl kell vennünk a harcot. A diverzitás azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon jó tesz Európának, éppen, hogy ki kéne nyílnunk, nem bezárkoznunk kellene. Ez egy rendkívül fontos alaptétel, az együttélés, a szolidaritás, az inklúzió Európáját kell megvédenünk, a progresszív erőkkel együtt, összefogva, a civil társadalommal, a szociális partnerekkel együtt kell működnünk ebben. Egy demokráciáért folytatott harcra van szükség, amely alulról indul az európai polgároktól. Párbeszédet kell ismételten felállítani, talán a párbeszéd készségünk is lecsökkent. Ma van a rasszizmus elleni világnap egyébként, ezt csak úgy megjegyzem a hozzászólásom végén. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A mai napon egy olyan javasról, javaslatról beszélünk, amely a az európai polgárok problémáinak lényegét célozza meg. Tegnap Milánóhoz közel volt egy eh, terrorista cselekmény, 50 diákot szállító autóbusz, iskolabuszt térítettek el, és fel is gyújtották. Azért történt ez, mert a migráció miatt a migráció miatt a sofőrnek furcsa érzelmei voltak. Csincia is beszélt egy nagyon fontos dologról, a, a Tomek kommunikációban, a közösségi oldalakon hallunk akár szélsőséges üzeneteket is. Például Salvini Olaszországban az egyik főkolompos ezügyben látható, hogy az ő politikája szélsőségre sarkalhat. Az elmúlt időszakban neonáci neofasiszta támadások érték a temetőket, zsidó temetőket Franciaországban és Rómában is, vagy például a római gettó áldozatainak állított ö, ö, emlékművet is megszentségtelenítették. Magyarországon, vagy Lengyelországban is találhatunk és hallhatunk arról, hogy a független igazságszolgáltatást, illetve a független sajtót támadják meg kormány szinten. A bizottság odafigyel erre, de azt gondolom, hogy, csak, hogy leginkább csak az gazdaság és kereskedelmi szankciókra figyel oda a bizottság, ezeket szankcionálja, de amikor a kormányok megtámadják az európai szabadságát, arra kevésbé figyel oda a bizottság. Lehet, hogy nagyon érzékeny Európa a gazdaság és kereskedelmi kérdésekre, de nagyon nehézkesek, nagyon lassúak vagyunk a szabadságra, illetve a jogokra vonatkozó támadásokkal kapcsolatban. Köszönöm. Et maintenant... Most pedig Stefan Buftó úrnak adok szót, Franciaországból három percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Flexemizmus kérdése nagyon fontos, de érzékeny kérdés is. A társadalmaink erőszakos társadalmakká váltak, ehhez nem voltunk hozzászokva, Le Monde azt írja, hogy az elmúlt évben 3 millió ember, ezer ember esett iszlamista um, terrorcselekmények áldozatául az egész világon. Tehát egy olyan mozgalommal állunk szemben, amely úgy gondolja, hogy ez erőszak legitim kifejezési mód, az ember vélemények legitim kifejezés módja. A Black Box például, akik Párizsban pusztítottak az elmúlt hétvégén, Amikor konkrét interjúkat hallunk, akkor látunk egy épületet, amely tűz martalékává vált, és látunk egy anyát a gyermekével az egyik emeleten, és azt hangzik el, hogy el fogjuk égetni a gazdagokat. Tehát legitimizálják a, az erőszakot, mint egy legitim felépési formát. A Versailles polgármester csatlakozott hozzám egy szín, szinagóga látogatás során Mohamed Arad kisfiát, a rabbi kisfiát meggyilkolták, amikor gyermekeket gyilkolunk meg, akkor ezzel dezumanizáljuk az embert, magát. Azt gondolom, hogy nem lehet béket kötni mindezzel, és oda kell figyelni arra is, hogy uh, ezeket a véleményeket jogossá tesszük. Lehetnek erőteljes vélemények, de ez nem jelenti azt, hogy ez legyen megengedett. A bizonyítvány szótól kicsit óvakodom. 17 ezeren embert helyeztek kiotén alá, többiekről nem is beszélek és volt egy eh, polgári bizony, biz, ö, eh, oklevél, aki ezzel nem rendelkezett, az mehetett a giotinba. nagyon fontos óvatosan eh, kerülni ezt a kifejezést, az S dosszié, a terroristákat gyűjtenek összeben, ez is nagyon fontos. Tehát mit csináljunk addig, amíg valaki szerepel egy ilyen jegyzékben, de mondjuk nem követett még el semmit, börtönbe lehet szárni valakit, ezért az iszlamista, fasiszta, anarchista mondjuk. Tehát nagyon nehéz a gyakorlati eh, megközelítés az extremizmus elleni eh, küzdelemben, tehát nagyon fontos eh, megtartani az óvatosságot és Köszönöm szépen, Stefán, az utolsó hozzászóló. Zsönövjev Szavényi asszony, szintén Franciaországból parancsoljon. Jó napot kívánok, franciául fogok beszélni. Hármas szekciónak vagyok a tagja az európai diversitás témájának. Ebben a vitában azért kértem szót, mert nem eh, értettem a címét polgári kezdeményezés, és készítettem egy kutatást, illetve utána jártam mindennek, nem sok felvilágosító elemet találtam ezekről, tehát nem csak az a történt utás a belső piacra, tehát nem értettem ezt az egészen. Kicsit jobban látom már a dolgokat a most kialakuló vitatőkörében, de még mindig látok fenyegetettséget a kezdeményezés kapcsán, ami az Európai Unió értékeit illeti, melyekre felhívták a figyelmet ma délelőtt, és tegnap is az emberi méltóságra, az emberi jogokra, a demokráciára, a szabadságra, a szociális igazságosságra, az egy, egyenlőségre, a hatalmak szétválasztására, stb. Ami a szólásszabadságot illeti, hogy ne érthessen valaki egyet az Európai Unió gazdasági és szociális orientációjával, az Európai Unió úgy működik, hogy alkotmányos ereje van a szerződéseknek, és nagyon sok olyan polgár van, akik ezeket kritizálja, módosítani szeretné, illetve ki akar lépni ezekből a szerződésekből azért, hogy a megszólító politikákból is kiszállhasson. Nem ugyanazok a szociális szabályok vonatkoznak, a fizetések, pénzügyi szabályok mindenkire, vagy például a műtrágyák használatára a mezőgazdasági ágazatban, az extrémizmus kapcsán nagyon fontos vitáznunk arra, hogy mit is gondolunk e mögött a kifejezés mögött. Az autoritárius, gyűlölő, jobboldali, radikális rezsimek megtétják az összes kritikát a polgárok részéről. Hát, ami a kezdeményezést illetén nagyon tartózkodó vagyok. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a szegénység ellen, az egyenlőtlenség, a szociális egyenlőtlenség ellen küzdeni. Köszönöm, Zsönöviev, szakítja meg az elnök a hozzászólót. A vita lezárásául először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek az értékes felszólalásokért, hiszen ez egy nagyon fontos téma. A szervezőknek is köszönetet szeretnék mondani, hiszen a szavakról átértünk a fellépésre, és az extrémizmus ellen küzdeni fogunk, de fontos, hogy ebben a küzdelemben ne eh, hozzunk létre egy újabb extrémizmust, tehát az önök kezdeményezése teljes mértékben tisztában van ezzel a problémával és nagyon örülök annak, hogy ez a kezdeményezés megpróbált struktúrális válaszokat adni egy olyan struktúrális fenyegetettségre, amely az európai értékeket, az alkotmányot veszélyezteti, ami nem csak az alkotmányos európai alapjogok kartájában szerepel, hanem a cikk, második cikkeiben is az alapvető értékek, az alapvető alkotmányos értékei, ami Európánknak. Köszönöm az eltökéltségüket. Hallottunk olyan pontokról is, amelyeket nagyon fontos eh, mm, megszívlelni. Stefan és Zsönöviev is felvetettek fontos kérdéseket, tehát a kockázat, amikor eh, jót akar cselekedni az ember, akkor extrém is válhat. Ez nagyon-nagyon veszélyes lehet eh, Európa számára, de ez nem az önök célja. Azt gondolom, nagyon időszerű ez a kezdeményezés, és nagyon örülök annak, hogy Ez segíthet Európa építésében. Sok sikert kívánok a tanúsítványokhoz, illetve a az aláírások tanúsítvány, tanúsításához. Azt gondolom, hogy az aláírások nagy részét tanúsítani lehet, és erre a parlamentben vissza fogunk még térni, miután a bizottságnak hivatalosan eljuttatták az aláírásokat a meghallgatáshoz, amelyet a parlament szervez. Ez a munkához hozzá fogunk járulni, és ezt a folyamatot folytatjuk. El szeretném mondani mindenkinek azt, hogy ugyanabban az irányban dolgozunk, egy speciális eh, vitát szerveztünk. Stefán eh, utalt erre egy héttel a választások előtt a plenáris ülésünkön az antiszemitizmus kérdéséről, hiszen ez egy nagyon-nagyon eh, veszélyes folyamat, amelyel szintén foglalkoznunk kell, és világos üzenetet kell küldenünk. Köszönöm szépen, most pedig Áttérünk a második vitára Európa jövőjéről. Je voudrais inviter le président Bernasconi. Bernasconi elnök urat kérem meg, a francia gazdasági, szociális és környezetvédelmi tanács elnökét, hogy csatlakozzon hozzánk itt a pódiumon. Köszönöm.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 Monsieur le Président Bernasconi, Madame... Berlusconi úr, Karol, Patrik, szeretném először is üdvöz... szeretnélek titeket üdvözölni itt az EGSB ülésén mindig eh, nagyon nagy megtiszteltetés, hogyha valakit itt Brüsszelben foghatunk, fogadhatunk. Szeretnék köszönetet mondani azért a nagyon kedves párizsi vendéglátásért, amit ott tapasztaltunk a Francia Gazdasági, Szociális és Környezetvédelmi Tanácsban, aminek egyébként ugyanaz a rövidítése, mint a miénk. Köszönöm azt is, hogy ilyen jól alakul a két intézmény közötti stabil együttműködést. A kő se, semmi másra nem vágyakozhat, mint hogy kő maradjon, mondta a nagy francia író. Nos, azt gondolom, hogy egy európai templomot kell a kövekből építeni, egy európai konstrukciót, egy európai projektet kell építeni. Nagyon sok példája van az együttműködésünknek, az önök intézménye aktívan részt vesz az éves találkozókban a különböző gazdasági, szociális és, kör- és környezetvédelmi tanácsok éves találkozóján. Portugáliában elkezdtünk egy munkát a klímaváltozással kapcsolatban, együttműködünk a polgári kezdeményezések témájában és számos más témában. Tudjuk, hogy önökre lehet számítani. Több témában megtapasztaltuk ezt már. Konkrétan például az Európa jövőjéről szóló bizottsági fehér könyvvel kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban Európában el is indult egy konzultáció, és ez kimondottan sikeres volt. 2017 márciusában kezdődött ez ellenek, nagyon érdekes eredményei voltak, ez benne van az önök jelentésében is, és a mi jelentésükben is, ami a fehér könyvről szól. Kedves Patrik, a nagyszebeni informális tanács lesz a vége az Európa jövőjéről szóló közvitának, és azt gondolom, hogy nagyon komoly politikai következményi lesznek még ennek a csúcsnak májusban. Ez éppen az európai választások előtt lesz, fontosnak tartom azt, hogy az új bizottság létrejöttére vonatkozó iránymutatásokat már az európai választások előtt lefektessük. Európa odafigyel a polgáraira. Ezt a, ezzel a címmel tegnap fogadtunk el egy jelentést, ezt át is adom, tehát tegnap itt a plenárisan fogadtuk ezt el. Több féle üzenetet szeretnénk kifelé továbbítani. Nagyon fontos az, hogy az európai alapértékeket, az európai eredményeket, ezekről tájékoztassuk az európai polgárokat. Az is nagyon fontos, hogy a 2030-as agendából igazi globális stra stratégia kerekedjen. A fenntarthatósági agendához megfelelő stratégia kell tehát, Ugyanakkor figyelembe kell venni a versenyképességet, a környezetvédelmet, illetve a szociális inklúzió védelmét. Az is nagyon fontos, hogy igazi digitális átalakulás menjen végbe Európában, amelynek segítségével az európai vállalatok a gyorsan változó világban is hely tudnak állni. Nagyon fontos az is, hogy ne csak szereplőként, hanem főszereplőként vegyünk részt a jövő alakításában, és a fiatalokat is meg kell tudni szólítani. Tisztelt kollégák, még egy fontos dologról hadd beszéljek. A bizottságunk Európa jövőjével kapcsolatban egy eseményt szervez. Február 21-én került sor erre, a civil társadalmat szorítottunk meg, az újjászületéssel foglalkozik ez. Carol Kuver asszony részt vett az záró ünnepségen, az záró eseményen. Ennek az eseménynek nagyon nagy sikere volt, több mint 400-an vettek részt különböző társadalmi szférákból, és 140 újságíró is ellátogatott. Kommunikációs szempontból is lényeges volt ez az esemény, egyértelmű üzeneteket sikerült továbbítani a külvilág felé. Az európai civil társadalom támogatja továbbra is az európai projektet. Fenntartható fejlődés, ifjúság és európai projektek. Ez a Szent Háromság alapozza meg Európa jövőjét. A demokrácia, az inkluzió, a szolidaritás és a versenyképesség értékeivel kapcsolódnak ezek össze. Nagyon fontos, hogy az össze, a civil társadalom összes szféráját aktiváljuk az európai választások előtt. Sokat válunk az európai választásoktól. Nagyon fontos az is, hogy óvatosak és körültekintőek legyünk. Össze kell fogni, és el kell érni azt, hogy minél nagyobb legyen a részvétel a választásokon. Az európai intézményeket meg kell erősíteni, és az európai projektet is. konkrét kommunikációs tervet kell kidolgozni az összes többi európai intézménnyel egyetemben. Sokkal jobban kell hangsúlyozni azt, hogy Európa mit ért el, de ugyanakkor sokkal hatékonyabbnak is kell lennünk. Az euroszkeptikusok ellen föl kell venni a harcot, az a szélsőségesek, a populistákkal is föl kell venni a harcot, ők bármit megtesznek azért, hogy Európa képét befeketítsék. Vannak olyanok, akiknek semmi más érve nincs, csak a rombolás. Azt gondolják, hogy az idegenek üldöztetése, elüldözése, vagy a nemzetvárak, nemzet erődök felépítése lenne a megoldás. Valójában a mai világban nagyon komplex problémákkal vagyunk, nagyon komplex problémákkal kell szembesülnünk, de ezek a módszerek, amelyek, az, amelyekkel a szélsőségesek, illetve a populisták ezekkel a módszerekkel, ezek a módszerek szörnyűséges történelmi példákra emlékeztetnek minket, amely sok millió áldozattal jártak a múlt században. Úgy vélem, hogy a létező szövetségeinket meg kell erősíteni, hogy Európa újjászületését el tudjuk érni. Éppen ezért Macron úr tíz évvel ezelőtt írt nyílt levelét mindenképpen támogatom. Ő is Európa újjá születéséről beszélt. Azt hiszem nem védte le szerzői joggal ezt a kifejezést, ezért használom én is. Jean-Jacques Rousseau mondta, hogy sosem volt nagyobb projekt, szebb, hasznosabb projekt, mint az örökös és egyetemes béke projektje az európai népek között. Köszönöm a vendégeinknek, hogy ide látogattak, most pedig Patriknak adom meg a szót. Merci. Merci. Monsieur le Elnök úr, kedves Luka, hölgyeim és uraim, kedves EGSB tagok, hölgyeim és uraim, mielőtt eh, szólnék önökhöz, el szeretnék mondani, hogy mennyire nagyra értékelem azt, hogy meghívtak erre az ülésre. Nem szólaltam fel két éve önök előtt, és nagyon örülök annak, hogy megoszthatom a véleményemet, illetve meghallgathatom az önökét. Nagyon örülök annak, hogy az egyik cél, amelyet mandátumom elején jelentősen kiemeltem, megerősítette a kapcsokat az, az az intézmény és az önök bizottsága között. Ezek a kapcsok, amelyek segítik azt, hogy egy értékekre alapuló bizottság erősüljön, illetve közösség erősüljön, eltökéltek vagyunk, és el szeretnék mondani, el szeretném mondani azt, hogy kiemelt kapcsolatokat tartok fenn néhány év óta az önök elnökével, George Dassival, és kedves Luka, kedves elnök úr, ez nagy megtiszteltetés számomra április 10-én egy vitát szeretnénk szervezni Párizsban önökkel, mint amilyen ez a mai vita is. Az Európai Pendrálasztások előtt járunk néhány héttel, és minden bizony meghallgatják majd a gondol gondolatainkat. Azt mutatják az előjelzések, hogy sokan fognak tartózkodni a választásokon. Nagyon fontos, hogy erősen lépjünk fel, erőteljesen és védjük meg az európai gondolatot. Még akkor sem ez nem tökéletes, de az, Euró- az Európai Unió az egyetlen e, e, eredeti 20. 20. századi politikai konstrukció, nincs alternatívája, ahol más nagyhatalmak is fejlődnek, és e, ennek hatása van a, a hatalmi helyzetre. Konkurenseink szeretnék gyengíteni az Európai Uniót, illetve ezt megszüntetni. A polgár, európai polgári kezdeményezés is inspirált, nagyon fontos gátat szabni az extremizmusnak. Erről szóltam a déleti vita. Európa jövője eh, forog kockán, belülről és kívülről is. A brexiterek, populisták eh, nagyon gyakran eh, Európát kérdőjelezik meg, elfelejtik a vívmányait, és nagyon fontos sürgősen fellépni az Európai Parlament megújításával, ez az időpont közeledik. Nagyon fontos reagálni, új célokat megfogalmazni, bizonyos hibákat kiküszöbölni, javítani a kommunikáción, az imázson, illetve az európaiakkal a közelségen dolgozni. Nagyon fontos az európaiak érdekében dolgozni, még a karikatúrák ellenére is, amelyeket gyakran festenek az eurokratákról. Az elmúlt novemberében ön Rassziszu Párizsba látogatott, mobilizáló jellegű projekteket ismerhetett meg, amelyek lelkesíték a választókat, a polgárokat, nagyon sok környezeti kockázat merül fel, fenyegetettség illetve gazdasági is, de ezeket nem lehet elkülöníteni a szociális kérdésektől. Csak ilyen feltételek mellett um, tudjuk Európát átalakítani. Még egy feltételt szeretnék itt megemlíteni, és egyértelmű evidens az is, hogy európai, Európa nem tud eh, az európai polgárok nélkül fejlődni, az európai civil társadalom nélkül Eljött az ideje annak, hogy a testületeinket komolyan vegyék, megfelelő szereppel ruházzák fel, hiszen az idők megváltoztak. Az európai polgárok ma szólni szeretnének a vitákon, és azt várják, hogy vegyük figyelme a véleményüket. És a mi testeteink is érintettek. Nem lehetünk pusztán megfigyelője a politikai cselekvéseknek, Lehet, hogy nem vagyok szerénytelen, de meggyőződ, meg vagyok győződve arról, hogy nagyon fontos szereplői vagyunk a helyszíni felépéseknek, konszenzusra van szükség párbeszéden keresztül, nagyon fontos a reformok elfogadhatóságát javítani, illetve nagyon fontosak ajánlásaink. Ezek nélkülözhetetlen eszközei a szociális béke érdekében. a négy hónapja erősödik a nyomás, és mind a bal, mind a jobb oldal nem tesz lehetővé a párbeszédet, nem elég érzékeny. Emiatt a feszültség miatt szenvedünk, a, az extrém baloldal, jobboldal, szélsőségesből és jobboldal soraiból kerültek ki a, a e, rendháborítók, a e, vandalisták. A sárga mellényesek nem az elsők, akik először lépnek így fel. A spanyol felháborodottak 2011-ben e, nyitották meg ezt az utat, a görögök, belgák, a britek és a franciák is. Ezek a mozgalmak azok, amelyek az elsők voltak, és használják a szociális hálót, a szervezők, a demonstrálók, illetve a médiát is. Fontos, hogy ne legyen, lehessen figyelmen kívánni a demokratikus rendszereket tanácsunk foglalkozott ezzel a folyamatokkal, fraktúra, tranzíción, hogyan békéltessük meg Franciaországot, illetve demokratikus hatásokkal a reprezentatív demokrácia, illetve a köztes testületek jobb képviseletével, polgári részvétellel, hogyan lehet mindezt megvalósítani, és nagyon fontos, hogy a polgárokat bekapcsoljuk a mi munkánkba, az átmeneti bizottságunk munkájába és a polgári részvétel. Fontos, hogy megjelenhessen a bizottságunkban. Ez a kísérlet pedig biztosíték arra, hogy ezt csatlakozni lehet. Ez az átalakulás a következő alkotmányi reforma, amelyet Macron fontosnak tart mindehez. Nélkülözhetetlen ez, hogy a reprezentatív demokrácia megfelelőbb eh, helyet kaphasson a részvétel egy demokrációban. A mi tanácsunkban megvannak az erősségeink. Azt gondolom, hogy eh, eh, ne a partizán véleményeket erősítsük, hanem nagyon fontos a különböző véleményeket ütköztetni, nagyon fontos az általános érdekek mentén kialakítani a kompromisszumokat, és bizonyos vállalásokat kell tenni, illetve más dolgokról lemondani. Eduard Filip miniszterelnök, amikor meglátogatta az elmúlt héten a tanácsunkat, akkor meghallgatta a véleményeinket is. Azt mondta, hogy nem biztos, hogy mindent meg tudunk szabályozni eh, politikai kompromisszum nélkül a demokráciában. Én pont az ellenkezőjére vagyok, meggyőződve mondta ezt ő. Nagyon fontos az egyensúlyt megteremteni mindenben. Úgy tűnik, hogy a e tekintetben fejlődés van. Az alkotmányi áttekintésén dolgozunk, és ennek egyik fő témája a, a szociális gazdasági környezeti reformok. Macron elnök 2017. júliusa óta több ízben is szólt, ami tanácsunk, amelyet a jövő kamarájának is hívnak. Mik eh, ennek a reformnak a legfőbb céljai nagy vonalakban? Először is nagyon fontos eh, a kormány és a parlamenttel az interakciót javítani, Ah, ez egy tanácsadói szerep, amivel a tanácsunk foglalkozik. Nagyon fontos ah, ezek a projekteket ah, rendszeresen értékelni és a parlamenti viták tárgyává tenni. A civil társadalomvéleményt is figyelembe kell venni, különböző megállapodásokat, a hiányokat definiálni, pontosít, pontosítani a tisztázatlan kérdéseket, a válságot megelőzni. Ennek a reformnak nagyon fontos célja a polgári részvétel erősítése, a konzultáció, közkonzultáció intézményének megerősítése, a modernizált petíciók lehetnek egy ilyen eszközök, és mindez nyilván digitális úton zajlik. A szenátusnak és a nemzetgyűlésnek ezeket be fogjuk nyújtani, hiszen a polgári kezdeményezésekhez mindez előfeltétel. Hölgyeim és uraim, ezt javasoltuk tehát nagy vonalakban. Egy olyan reformról van szó, amely bizonyos partnereket inspirálhat. Az Európai Unió tagjai 21 illetve a frankofon világ tagja 23 ország, nemzetközi uh, szervezetek, 72 taggal bírnak, illetve az önök bizottsága, mint megfigyelő tag van ebben jelen. Sajnálatosnak tartom azt, hogy Brazíliában hatalomváltás történt, az önök bizottsága szintén ennek a hálónak, és ez a demokráciai van eltűnőben. Nagyon fontos a tagországi civil szervezetekkel, polgárokkal együttműködni, a társaságokkal, és fontos megfelelő konzultációra lehetőséget biztosítani. Mint a szociális környezeti kérdésekre gondolok legfőképpen, és az átdolgozásnak egyik fő előfeltétele az újjá születés, úgymond, ez egy újból megtalált fényre utal, és én büszke vagyok mindenre. Européen. Je vous remercie de votre attention. Köszönöm szépen a figyelmet. Merci bien, cher président, je reviens. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Nagyon fontos ez az, ez az alkotmányügyi reform, amiről beszélt, és úgy tűnik, hogy olyan irányba haladnak a dolgok. Most pedig megkezdődik a vita. Mihály Ivaszko az első, Romániából két percre tudom megadni a szót. Thank you, Mr. President. I will use my... Köszönöm szépen, elnök úr, nyelvemmel fogok hozzászólni. Bernasconi, în calitatea mea de raportor. Tisztelt Bernasconi úr, a tegnapi plenárison elfogadtunk egy eh, dokumentumot az európai jövőről szóló, az Európai, európai Unió jövőjéről szóló véleményt, ennek én voltam az egyik szerzője, és eh, egyértelmű, hogy eh, nagyon nagy támogatást kapott ez a jelentést. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió jövőre mindenki számára nagyon fontos, főleg most a választások előtt a nagyszebeni csúcs, Brexit, számos fontos eseményre számíthatunk a jövőben. Az emberi méltóság, a demokrácia, a szabadság, az igazságosság, az egyenlőség, a jogállamiság, a hatalmi ágak szétválasztása, ezek olyan értékek, amelyeken, amelyek elidegeríthetetlenek, amelyek mindenképpen hozzátartoznak az Európai Unióhoz, és ezek alapján hoztuk létre az Európai Unió. Bizottságunknak az a véleménye, hogy a fenntartható gazdasági növekedésnek együtt kell járnia a stabil szociális előrelépéssel is. Európa a világ egyik legstabilabb és leggazdagabb régiója, de még mindig nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok között a szociális kohézióban egyetlen lehetőség van, felfel irányuló konvergencia és a fenntartható fejlődésen alapuló munka. Bizottságunk számára nagyon fontos az, hogy javítsuk a kommunikációt a polgárainkkal, mert sokszor úgy gondolják a polgárok, hogy az EU, uniós tagság pozitívumai valójában az saját kormányukból erednek. Jó lenne, hogyha az emberek tudják, hogy miről van szó. Fontos, hogy az Európai Uniós előnyöket tapasztalják a polgárok a saját bőrükön. Tehát a kommunikációt kell javítani. A gazdasági partnereinkkel, a tagállamokkal, illetve a polgárokkal is. Viktor Hugo azt mondta, hogy a jövőnek sok neve van, akik félnek tőle, azok eh, számára ismeretlen, viszont a bátrak számára mindenképpen pozitív. Köszönöm szépen. Sajnos pont az idézőtnél kellett elvennem öntől a szót, mert lejárt a hozzászórási ideje. Jacek Kravcsik a következő Lengyelországból három percet tudok adni, parancsoljon. Okay, good uh, morning everybody. Good... Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm Önt, elnök úr. Itt ülök. Néhány hónappal ezelőtt Párizsban is találkozhattunk. Üdvözlöm Önt itt, az EGSB-ben. Az ön, ön hasonló háttérrel rendelkezik, mint én, és ön nagyon jól tudja azt is, hogy én honnan jövök és mit képviselek. Elnök úr, csak nagyon röviden szólnék hozzá. Tegnap elfogadtunk egy nyilatkozatot, amely egy nyílt, egységes, erős Európai Uniót követel. Most elmondanám röviden, hogy egy nyilatkozatban mi el. Egyrészt úgy hisszük, hogy mindenképpen erős, egységes Európai Unióra van szükség, ugyanis csak az egységes Európai Unió tud valóban megvédeni bennünket ebben a bizonytalan globális versenyben, amelyet ma tapasztalunk. Csak így tudjuk az Európai Unió polgárai számára biztosítani a biztonságot és a jólétet. Továbbá úgy hisszük, hogy az egyes, egyesült, egységes Európa erős, de a sokféleségében lehet csak erős, hiszen csak is az együttműködés révén tudunk elég hatékonyak lenni és elég befolyást gyakorolni. Az Európai Uniót sokszor bírálják, mégis nagyon vonzó még sokak számára, büszkék vagyunk Európára és az európai életmódra, de hogy ezt az európai életmódot folytathassuk, megfelelő légkört kell teremteni az üzleti élet számára is. Fontos, hogy megfelelően hozzá tudjunk járulni a társadalmakhoz, az oktatási rendszerekhez, az egészségügyi rendszer működéséhez, a szociális biztonsághoz. Tehát az üzleti környezetnek három komponense van. Egyrészt fel kell készülnünk a jövőre, hogy az innovációt szeretnénk elősegíteni, valamint a készségfejlesztést és az infrastruktúra fejlesztést, akkor az EU-nak és a tagállamoknak közösen kell ezen dolgoznia. A nyitott piacok és az integráció azt jelenti, hogy, hogy véglegesítjük az egységes piacot, megerősítjük a gazdasági és monetáris uniót, és nagyon fontos a szabály alapú nemzetközi kereskedelem is. Emellett a KKV-k számára, a vállalkozók, a beruházók számára megfelelő környezetet kell teremtenünk. Ezek a főbb elemei az úgynevezett üzleti környezetnek, amelyre szükség lenne. Hiszünk a nyitott gazdaságban és a nyitott társadalomban is, el kettőnek kéz a kézben kell járnia. Az Európai Unió alapvető értékeit nem szabad megkérdőjelezni, nagyon félünk azoktól az gyűlölő autoritár mozgalmaktól, amelyek itt-ott felbukannak Európában. Elnök úr, zárásképpen úgy hiszem, hogy a nyitott gazdaság és a nyitott társadalom mindenki számára előnyökkel jár, minden európai polgár számára. A munkaadók, a vállalkozók, az üzletemberek is polgárok, és itt az ideje, hogy mindannyian mobilizáljuk az erőforrásainkat. A soron következő EP választások nem csak privilégiumot jelentenek, hanem felelősséget is. Itt az ideje a cselekvésnek. Köszönöm. Hola, Pierre Jean Coulon. Pierre Jean Coulonnak adok szót. monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök urak, kedves Patrik, az imént azt hallottuk, hogy itt az ideje annak, hogy a bizottságainkat megfelelőként kezeljék, megfelelően kezeljék, mert az idők megváltoznak. És nem szeretnénk csupán megfigyelői lenni, és nem szeretnénk, hogyha csupán jogi erővel nem bíró vélemények megalkotásában vehetnénk részt. Szeretnénk, hogyha végre tényleg figyelembe vennék azt, amit a bizottságunk mond, akár nemzeti szinten, akár európai szinten. És ha már a jövőről beszélünk, vajon hogyan kezeljük a múltat? A múltban hoztuk létre azt az erőt, azt a gazdagságot, ami alapján létrejött Európában az EGSB, ami alapján létrejött a Francia Gazdasági Szociális és Környezetvédelmi Tanács. Il nous est dit par le président Berlusconi, chambre de participation. Nos, a, a nyilvános a nyilvános vélemény kikérés, konzultáció arra emlékeztet, hogy hogyan is indult el ez a hagyomány, illetve mi legyen a szerepe az Európai Uniós szervezeteknek. Mi vagyunk a civil társadalom képviselői, de a képviselő, képviseleti jelleg, az, hogy valakit képviselünk, az már nem ugyanolyan, mint a múltban. Úgy tűnik, hogy a digitális világ elnyomja a valódi képviseleti demokráciát. Nyilvánvalóan nem kell a digitális világot kiönteni a fürdővízzel, de jó lenne, hogyha igazi konzultációt végeznénk, és mindezzel akár a digitális konzultációt is segíthetünk. Az lenne a javaslatom, hogy erősítsük meg az összekötetést bizottságaink között, Konkrét együttműködést javaslok tehát a e, civil társadalommal és e, a két bizottság között. Lehet, hogy nem feltétlenül európai szinten kell ezt végezni, hanem azokkal kell összefogni, akik ezben partnereink. Igazi konzultációra van szükség, igazi képviseleti jelleggel, valójában meg kell keresni a civil társadalmat, mert ha nem, akkor elsöpörnek minket. Nem tudom, hogy pontosan ki, mikor, az olaszok nagyon jól tudják, hogy mi történt náluk a nemzeti tanácsukkal. De mindenképpen össze kell fognunk. Mindenkinek kellemes napot kívánok, és még egyszer köszönet Bernasconi úrnak, aki olyan kedvesen fogad minket mindig a bizottságukban. Köszönöm. Merci bien. Now the floor is to... Nagyon szépen köszönjük. Most pedig Jane Morris kap szót, aki az Egyesült Királyságból, pontosabban Észak-Írországból érkezett hozzánk. Egy percet tudok adni, tessék. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy percem van, ezért a szívemből fogok szólni. Észak-Írországból jöttem, az egész Brexit viharnak a középpontjában vagyunk. Az Európai Unió segített békét hozni a hazámba. És békét hozhat a világ többi részébe is. De amit ön elmondott, igaz, mobilizálnunk kell. Ami a leges legfontosabb, az, hogy inspiráljuk a fiatalokat. Fontos, hogy feltüzeljük a képzelőerőjüket. És, okoka, és adjunk nekik valamilyen okot arra, hogy reménykedjenek a jobb jövőben. De a munkavállalók, az idősebbek és a gyermekeink re is szükség van. Együtt kell működnünk egymással, és véget kell vetni ennek a megosztottságnak, amely vakvágányra vezet, sőt elpusztít mindent, ami, amiben hiszünk. Fontos, hogy Európa vezesse a világot, és a béke legyen a legfőbb vezérlő célunk. Fontos, hogy minden erőnkkel az európai projekten dolgozzunk. Köszönöm. Manuel Butostup. Manuel Butostup következik Franciaországból. Beaucoup, monsieur le président. Euh, bonjour, cher président, cher Patrick. Köszönöm szépen. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt köszönhetjük Önöket, az Európai Parlament ezt kölcsönadja nekünk. Franciaként elmondhatom azt, hogy jelentős innovációs, modernizációs, digitalizációs és a nők promotálása megjelenik. Ez igen kiemelkedő, az ön hozzájárulása az demokrácia eszközöneinek modernizálására nagymértékben érdekel bennünket. Miért? Azért, mert ugyanazok a a céljaink egymáshoz közelebb kell hozni a polgárokat, Önök ezt Franciaország szintjén teszik, mi európai szinten. Nagyon sok tapasztalatuk van ezekkel az eszközökkel. Létezik az Európai Polgárok Panelje, néhány évvel ezelőtt ezt mi is megszerveztük. Nagyon pozitív eredménnyel zárult mindez. A petíciós, petíciók kezelése, nagyon fontos a részétel, új, inkluzívabb megjelenítés egy olyan formája, amely minden polgár számára hozzáférhető, én ezt nagyon fontosnak tartom, egymásnak ellentmondásos formátumokról van szó, nem csak olyan polgárokat kell meghívni, akiknek ugyanaz a véleménye. Nagyon fontos egy több vélemény ütköztetés és lehetőséget kínáló vita létrehozása. Nagyon sok közös pontunk van, az európai parlamenti választások jelentős erőfeszítéseket kell tennünk május 26 után nem szabad abba hagynunk a munkát, hiszen itt egy hosszú távú feladatról van szó, és ahogy ezt Szent Zivőri mondta, fontos, hogy a demokrácia a testvériségre alapuljon, hogyha nem, akkor ez csintalanság. Nagyon fontos, hogy mint mi, mint önök hozzájáruljunk ahhoz, hogy itt a testvériség vektorjaivá váljunk, és részletet részletet demokrácia, társulás modern formáit lehetővé tegyük, és fontos, hogy a polgárok ezt pozitívan fogadják, senki ne, senkit ne zárjon ki ebből. Szikarati változás elleni küzdelem, a cirkuláris gazdálkodásra történő, gazdaságra történő átállás, milyen politikai, kereskedelmi politikával szeretnénk ezt megvalósítani. mindezekre a témákkal mi is dolgozunk, és önök számíthatnak ránk. Köszönöm szépen, hogy mindig franciául folytatjuk. Anne Demelen következik Belgiumból. Köszönöm szépen, elnök úr. Bernasconi úr, köszönöm szépen, hogy ön eleget a meghívásunknak, hiszen ez a, az EGSB a demokrácia egyik fellegvára, és nagyon fontos munkát végzünk a tanulmányok készítésében, az elemzések készítésében, az adatok összegyűjtésében, amelyek a szociális partnerek számára lehetővé teszik azt, hogy a megállapodásokat legjobb tudásuk alapján alakítsák ki létezik az Európai Bizottság részéről, az Európai Szemeszterben országspecifikus ajánláskör, illetve vannak olyan megállapodások, amelyeknek közvetlen hatása van a fizetések szintjére, a munkahelyek minőségére, a képzés minőségére, a szociális védelemre és a fenntartható átállásra. Ami a belső keresetet illeti, a gazdasági fejlődést, itt is nagyon fontos megemlíteni a szociális fejlődést, a szociális konvergenciát. Nem szeretnék egyszerűsített végkövetkeztetéseket levonni, de eljön egy olyan pillanat, amikor megjelennek a demonstrációk, például a sörgeményényesek dühükről is tanúbizonyságot tettek. Ez azt jelzi, hogy egyre nagyobb a gyanakvás a mi testeteinket illetően, a szociális párbeszédben. Én nem gondolom azt, hogy ezeknek a testületeknek a munkája nagyon fontos. A részvételi demokrácia, népszavazásokkal, a különböző konzultációs platformokkal szerepet játszhat a konkrét pontokban, illetve a reprezentatív demokráciát táplálhatja is. Én nem látom azt, hogy ezáltal javulhatnak a munkakörülmények, a szociális védelmi rendszerek felügyelete, tehát a közvetlen participatív demokrácia, Fontos, hogy felismerje a korlátait is. Fontos lenne a jobb átláthatóság, a jobb kommunikáció, az EGSB, ami a nagy közvéleményt illeti, azokat az értékeseket, amelyeket el kell készítenünk, jelenlegi politikákról, a politikai korrekciók, amelyekre szükség van, hiszen a szociális előrépés ez nem hozta meg gyümölcsét, bizonyos kormányok nem követik a véleményeket, a szociális partnerek megállapodásait, tehát fontos, hogy ezeket a kormányokat arra bírjuk rá, hogy érveljenek megfelelően, és nagyon fontos a köztes testületek szabadhihetőséget helyre állítani. Hogyha elmondanám, mit gondol ezekről a témákról, azt megköszönném. Köszönöm. Köszönöm, Ann. Krisztof Ballon következik. Lengyelországból. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bernasconi úr, először is szeretném megköszönni önnek a párizsi találkozót, amelyen tavaly részt vehettünk mi a lengyel delegáció részéről is. Köszönöm, hogy Varsóban látogatást tett az alelnökük, és szintén tavaly. Ez nagy mértékben hozzájárult a lengyel vitához is arról, hogy hogyan lehet a párbeszédet javítani Lengyelországban, és hogyan lehet egy új intézményt létrehozni a e célból. Lenne egy kérdésem is önhöz. Erről a, fehér, erről a sárga mellényes mozgalomról szól a kérdésem, amelyet ön is említett. A legfontosabb kérdés számomra az, hogy megvitatják-e a tanácsban ezt a mozgalmat, és ha igen, akkor milyen formában? Vannak-e tagjaik, akik ehhez a mozgalomhoz tartoznak? Az önvéleménye szerint ez egyfajta civil társadalmi szerveződés, vagy inkább egy populista mozgalom, amely párhuzamosan fut a civil, szer, civil társadalommal, és nem képezi annak részét. Azért fontos ez a kérdés, mert Franciaország nyilvánvalóan Európa egyik legfontosabb tagállama, és ami Franciaországban történik, az az egész EU szempontjából jelentőséggel bír. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most megadom a szót Brenda Kingnek, az Egyesült Királyságból. Három percre adok szót. Köszönöm, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm önnek ezt a rendkívül inspiráló, lendületes beszédet. Az Egyesült Királyságból jövök, és hát erre nagyon nagy szükségünk van, úgy hiszem. Afrikáról és a kereskedelemről szeretnék beszélni. Mint ahogyan ön is tudja, Macron elnök 16-szor látogatott el Afrikába, amióta elnök lett. Ezen látogatások egy harmada az angolajkú országokba volt, lát, volt látogat, tett látogatás volt. Arra számítottunk volna elvileg, hogy a franciák a frankofon országokkal foglalkoznak elsősorban, az Egyesült Királyság pedig az anglofon országokkal. Lehet, hogy ez a magyarázat arra, hogy mely asszony is ellátogatott tavaly Afrikába, és ott bemutatta, hogy táncolni is tud, mert szerettett volna ugyanolyan cool lenni, ugyanolyan menő lenni, mint a franciák. De komolyra fordítva a szót, Kenyában járt a múlt hét, héten, ahol egy ö, közgyűlés ülését nyitotta meg, ott illetve egy üzemet nyitott meg, egy üzem megnyitásán vett részt, ezzel is bizonyít, hogy mennyire fontos számára, hogy Franciaország és Afrika között szorosabbra fűzze a kereskedelmi kapcsolatokat. A kérdésem önhöz a következő. A két bizottság hogyan tud együttműködni egymással abban, hogy megvalósuljanak ezek a célok, nem csak a franciák szemszögéből, hanem egész Európa szemszögéből. Ennek a bizottságnak van egy fóruma, amely Afrikával és az európai civil szervezetekkel foglalkozik, beleértve a magánszféra részvételét is. Egy nagyon aktív bizottságról van szó. Júniusban az afrikai gazdasági és szociális szereplőket vendégül látjuk majd az EGSB-ben. Érdekelne, hogy ön szerint milyen eredmény várható ettől a konkrét tanácskozástól. Köszönöm szépen. Köszönöm, Brenda. Monsieur Jordasis, mon predecessor. következik, az elődöm. Hát nagyon régóta tud franciául. Honnan tudod? Fréquent depuis quelque temps, donc. Hát egy ideje már ismerjük egymást. Köszönöm, Luca. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr. Tisztelt Bernasconi úr kedves Patrik, kedves Karol, örülök, hogy itt köszönhetem önöket. Azért is, mert a francia tanács és a mi bizottságunk együttműködése már elég rég nyúlik vissza, és az én elnökségem alatt is megpróbáltuk azt elérni, hogy az el mi egy. Köszönöm a beszédeket is. Szerintem nagyon tanulságos beszéd volt az, amit az elnök úrtól hallottunk, és aztán még el, kellett, el kell még mondanom azt is, hogy ugye én a én a alkalmazottak szférájából érkezem, ön pedig a munkáltatókéból. Nos, nagyon sok mindent hallottunk, ami most meghatároz Európában. Eh, meghatároz Európában. Franciaországi kérdésekbe én most nem mennék bele. Úgy tűnik, hogy a mai napon mindenki egyetért azzal, hogy a béke Euró Európájában kell tovább folytatni az életünket. Patrick, a nagy európai projekt mellett kell kiállnunk, igazad van, és ebben mindenki egyetért. A kérdés csak az, hogy ezt hogy tegyük meg. Néhány válasz lehetőséget már adtál is, ezekkel egyetértek. Például a szociális kérdéseket és a gazdaságot nem szabad szétválasztani. Ezt sok ember elvégezti, eltéveszti, vagy elfelejti, nem mindig, de sokszor. Az, hogy Európa az, az emberek nélkül semmit sem ért, ez is nyilvánvaló. Aki elolvasta Európa történetét, legalább a múlt, legalább a múlt század történetét, az tudja, hogy mennyire fontos ez. Aki, a bék, aki békében született, az szeretne békében élni, és tudni kell azt, hogy Európa mit tett, értük, az emberek ezt nem mindig látják biztosan. Tehát bizonyos témákban jó lenne, hogyha előrelépnénk. Olyan témák ezek, amelyek alapján az európai polgárok, fiatalok vagy kevésbé fiatalok, továbbra is úgy fogják érezni, hogy az Európai Unió jó. Nem vagyok makronista, hogy nem akarok makronista lenni, és szerintem nagyon jó kezdeményezésé vannak a francia elnöknek, de ez félretéve elmondhatom azt, hogy mi már elég rég elkezdtük a párbeszédet itt az EGSB-ben, már évtizedek óta beszélünk a párbeszédről, vagy ott van a bevándorlás is. Igen, igen, megy az idő, látom. Tehát mi már, mi már sokkal hamarabb kezdeményeztünk bizonyos dolgokat, mint hogy megválasztották volna Macron elnöknek. Patrick, azt hiszem, hogy egy hullámhosszan vagyunk, illetve, hogy össze kell fognunk a tanácssal, tanácsokkal és bizottságokkal. És hogyha az emberek problémáit nem vesszük figyelembe, akkor nem lesz Európai Unió, és attól tartok, hogy béke sem lesz Európában. Köszönöm. Merci, George. Now the floor is to Köszönöm szépen, most megadom a szót Pirko Raunemának Finországból. Egy perc. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, ja kiitoksia myös. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a francia vendégünknek is, hogy itt van ma velünk az FVSU részéről. Tudom, hogy csak egy percem van, és hát elgondolkodtam azon, hogy egy perc alatt mit is mondhatnék. Az, ami nagyon szép leírva, és ami nyilvánvalóan az emberek szívügye is, hogy Európának jövője legyen. A kérdés lényegében az, hogy hogyan tudjuk az emberek gondolkodását, mentalitását befolyásolni. A mentalitás, a gondolkodásmód az emberi fiúkorában, fiatalságában alakul ki, gyerekkorban akár, és azt hiszem nagyon fontos, hogy a az oktatás, a pedagógia nagyon fontos, és nagyon fontos nyilvánvalóan az ember otthona is a gondolkodás módja kialakulása szempontjából. Köszönöm. Köszönöm Pirkónak. Cserágnesnek adok most szót Magyarországról. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm Bernasconi elnök urat és gratulálok a francia családpolitikához. Talán éppen ennek a politikának köszönhető, hogy Franciaországban nincs a demográfiával probléma. Itt mi most Európa jövőjéről beszélünk. Európa jövőre egyenlő a mi jövőnkkel, akik itt ülünk a teremben. Ez pedig meggyőződésem szerint a gyermekeink jelenétől függ, és talán nem véletlen, hogy Pirkó és Jane Morris volt az, aki a gyermekeket megemlítette. Hiányolom az összeállításunkból, bármelyikből, hogy csak az ifjúságig megyünk vissza, és nem foglalkozunk a gyermekekkel és a családok jelenével. Én ezt kérem, hogy evre helyezzük a hangsúlyt, hogy igenis lényeges a nemzetek családpolitikája, mint ahogy Európa kultúráját a nemzeti kultúrák összesenje adja. Köszönöm. Köszönöm már. And now the last intervention from... Köszönjük szépen. Arnaud Schwartz az utolsó hozzászóló Franciaországból. Bonjour et merci pour vos interventions. Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólásokat. Köszönöm a francia, illetve az európai elnökeink hozzászólásait. Azt gondolom, hogy mindkét előadásból az lenne a legfontosabb, hogy a környezetvédelmi, illetve a szociális kérdéseket össze kell kötni a gazdasági kihívásokkal. Beszéltünk a populizmus előretöréséről, a növekvő egyenlőtlenségekről. Ezzel foglalkozni kell, de egy stabilan teljesítő gazdaságra is szükség van. Itt is, és Franciaországban is sokan, sokat beszélünk erről. Aztán beszéltek arról is, hogy a jövőre nézve milyen kilátásaink vannak. Egyértelmű, hogy a polgárok véleménye nagyon fontos, a polgárok érzete nagyon fontos, illetve a kísérletezésről is beszélt Patrik, ez gyakorlatilag már megtörtént Franciaországban. Kérdésem, hogy amikor látjuk, hogy a fiatalok milyen méltóság teljesen, békésen, motiváltan vonulnak fel hétről hétre az európai utcákon, akkor ezt látjuk, akkor miért nem fordulunk jobban a fiatalok felé, akár francia, akár európai szinten? Merci bien, Arnaud. Köszönöm szépen. A lista végén járunk, nagyon érdekes volt a vita. Patrik következik. Patrik, nyilván két napodba telik majd, még minden provokációra, észrevételre válaszolsz, de két napunk nincs. Ha mondjuk 10 percet tudnád korlátozni magad, az már eredmény lenne, de ezzel a vitának csak az egyik etapját zárjuk le. Sincèrement, je n'ai pas vu tant de provocation que... Nagyon sok provokációt hallottam, akik ismernek republikánus vagyok, demokrata, a diversitást támogom, ez nem volt néhány évvel ezelőtt még könnyű, amikor számos olasz érkezett Franciaországba. Én hiszek a demokrácia értékeiben, a jó demokráciában, ezt meg kell védeni, fenntartani és fejlődnie kell ennek. A két testületünk az úgynevezett köztes testületek. Emmanuel Macron kívánalma, ami az új képviseletet illeti a testületekben, számomra úgy tűnt, hogy ez egy jó irányba mutat. De ha ezt kimondjuk, és arról beszélünk, hogyha ez a um, képviselet létezik, akkor mindent megnyerhetünk. Viszont itt van egy negatív pont is, tehát nagyon fontos ez, hogy meglegyen a fejünkben, fontos, hogy ne olvasszanak be bennünket máshova. Nagyon fontos a polgárokhoz közelíteni, nagyon fontos az új eszközöket használni. Nem tudom, hogy a platformok lesznek, a panelek a jó eszközök, de fontos ezeket kipróbálni. Franciaországban ezeket próbáljuk ki és nagyon fontos kipróbálni ezeket az intézményeket, hogy működnek-e, nem működnek a polgárok elvárására reagálni, és nagyon fontos nélkülözhetetlen kapcsolat teremteni. Tehát a polgárok, hogyha meglátják azt, hogy ez a kapcs létezik, megértik azt, hogy létezik a kapucsok problémáink között, és amit el szeretnének mondani, ez egy eszköz, és ez lehetővé teszi az egyéni eh, érdekek, általános érdekekké történő kialakítását, akkor ez egy intézményi keretet biztosít. Tehát fontos, hogy a közhatalom és a polgárok közötti eh, távolság csökkenjen. Ma azt gondolom, több olyan ország van, akik eh, tanácsot szeretnének létrehozni, mint eh, olyan tanácsok, akik meg eltűnnének. Ezek az országok megpróbálják a demokráciát erősíteni, és megértették azt, hogy az összes testületről, szervezetről beszélni kell, azért, hogy a közös érdekek érvényesülhessenek. A fiatalokra visszatérve, a fiatalok nagyon nagy mértékben érdekelnek bennünket. 60 évemet már túlléptem, és hogyha meg akarjuk őket hallgatni, akkor látni kell a következőket. A tanácsunk az egyetemista és fiatalok ifjúsági szervezetekkel kapcsolatokban nem csak olyan eh, témákban, amelyek eh, számukra fontosak, hanem minden témában, és ez jó módja annak, hogy az ő, figyel, ő véleményüket és figyelembe vegyük, aggájaikat megértsük. Voltak kérdések a sárga menényesekre vonatkozóan. Ezt érzékelni lehetett, azokat a töréseket társadalomra, meg szociális területi jellegűek, ezek érkezését már láttuk előre az elvesztett polgárok, a vélemény nélküli polgárok, akik spontán módon jutottak kifejezésre véleményüket. Hallottunk a vásárlóerről, a szociális igazságosságról, hogy ezek a polgárok hogyan ragadhatják magukhoz a szót. Franciaországban egy nagy vita bontakozott ki erről, és sajnos, amikor ilyen közvetlen kapcsolatok kerül a polgárokkal, akkor mindig megjelennek a szélsőséges mozgalmak, amik ezeket megpróbálják manipulálni, tehát ez egy veszély. Ezeket a problémákat, mint említettem, korábban már láttuk kibontakozni. Három évvel ezelőtt akadtunk ki egy véleményt, amelynek témája megbékés Franciaországban, és itt felhívtuk a figyelmet arra, hogy nagyon fontos bizonyos témákat megfelelőbben kezelni, tehát ezekre a spontán mozgalmakra nagyon oda kell figyelni, hiszen ezekből valami súlyosabb is kikerekedhetett. Afrikával kapcsolatban is elhangzott egy kérdés, illetve hogy hogyan tudjuk kereskedelmi kapcsolatunkat, mindegy, hogy frankofon vagy anglofon országokról van ezt javítani. Nagyon fontos megerősíteni ezeket a kapcsolatokat azért, hogy az afrikai kontinens és megerősödjön. De nagyon fontos az összes eszközt ennek érdekében mobilizálni. Létezik egy olyan szövetség, amely az összes és ebben a tanácsban, amely egyesíti az említett tagszervezeteket, nagyon fontos a véleményeknek hangot adni. Feltette valaki a kérdés, hogy én mit várok a kapcsolatainktól. Én a közösség erejében, a közösség értékében hiszek, és a civil társadalmak nem lehetnek egyedül, a közösség oldhatja meg mindezt a kompromisszumok jegyében, a polgároknak erre szüksége van. Tehát nagyon fontos, hogy legyen egy olyan Európai Gazdasági Szociális Bizottság, amely jól működik, amit meghallgatnak. A regionális gazdasági tanácsok is nagyon fontos vektorját jelentik, teritoriális vektorját ennek a folyamatnak tehát szükség van egy erősebb közösségre, ahol több cserére kerül sor, tehát ebből a szempontból jó úton járunk, úgy érzem. Tehát fontos eh, együtt dolgozni, jobban együtt dolgozni. Nagyon sok olyan téma van, amely lehetőséget biztosít arra, hogy közedjünk egymáshoz, meghallgassuk a közvéleményt, Én hiszek az eh, életben, és nagyon fontos egy eh, erős, egyesült Európában hinni. Eh, köszönöm, Patrik. Szívemből megköszönöm mindezt, amit teszel. Köszönöm ezt a beszédet, köszönöm a kezdeményezést, köszönöm az együttműködést. Következtetésként hadd mondjak el néhány dolgot. Egyrészt nyomon kell követnünk azt a közvitát, amely Franciaországban folyik, és tudom, hogy a ma, tudom, hogy Macron alkotmányos reformja sokszor komoly összeütközést keltett, illetve a köztársaság harmadik kamarájának, ha harmadik kamarájának nyilvánítják a francia gazdasági, szociális és környezetvédelmi tanácsot, annak nagyon komoly hatása lehet. Úgy tűnik egyelőre, hogy nagyon félnek még ettől a harmadik kamarától, de ehhez komoly bátorságra van szükség, hogy végül ezt a lépést meghozzák. A második gondolatom, nem is emlékeztem erre, az idézetre, ezek az exuperi idézetre. Köszönöm. Hogyha nem tudunk testvér közösségé válni, akkor azt gondolom, az csak képmutatást okozhat a demokráciában. Igazából még nem találtak fel jobb együttélési módszert, mint a demokráciát sem etikailag, sem más szempontból, sem gyakorlati szempontból nincs jobb módszer. Van egy összekötő elemünk. Ezt a házat mindig is az Európai Civil Társadalom házának hívtuk, illetve a munkaházának. Attól függetlenül, hogy mi vállalatot vezetünk, bankot vezetünk, civil szervezeteket vezetünk, vagy szakszervezeteket vezetünk, vagy termelőszövetkezeteket vezetünk, függetlenül ettől mindenképpen megoldásokat kell találni, mert ha nem találunk megoldásokat, akkor be kell zárni a szervezetet, a, a szakszervezetet, vagy a vállalatot, vagy a bankot. Tehát valamit építenünk kell, és ehhez össze kell foglalni másokkal. Ez azt jelenti, hogy testvériségeket építünk ki. Ez itt a nagy különbség Szerencsére olyan felelősségünk nincs, hogy jogszabályokat kelljen kidolgozni, de az nagyon fontos, hogy a saját érdekeinket is figyelembe véve együttműködjünk másokkal. Harmadik gondolatom. Azt gondolom, azt gondolom, hogy oda kell figyelnünk a jövőre. Én nagyon szeretem itt Brüsszelben, a Grand Blast a főteret, de valójában ez egyfajta múzeuma vált. És azok a céhek, amelyeknek ott van a székháza, azok már nem aktívak. Tehát nagyon nyitottnak kell lennünk, hogy nehogy mi is ilyen temetővé váljunk, ilyen múzeumá váljunk. Nem szabad hátat fordítani az innovációnak. Azt gondolom, hogy eh, Bernasconi úrnak, illetve a Francia Gazdaság Szociális és Környezetvédelmi Tanácsnak gratulálnunk kell, mert nek nagyon bátran néztek mindig is a megújulás elé. Sok mindentől mi félünk, amit ők már bevetettek, mert eh, ezek olyan dolgok, amikhez nem vagyunk hozzászokva. De azt gondolom, hogy nem az a feladatunk, hogy nekünk is legyen székházunk a brüsszeli főtéren, és múzeumba váljunk, hanem legyen egy olyan módszerünk, vagy módszertanunk, amely képesé tesz minket arra, hogy hosszú távon is képesek legyünk működni. Ne feledjük, hogy például a múlt szombaton a, a sárga mellényesek annyian voltak Párizsban, mint az összes fiatal, akik ugyanakkor a klímaváltozás miatt vonultak utcára. Egész Franciaországban. Európának van egy nagyon jó intuíciója, és ezt ratifikálták, ratifikált is mindenkit, a Lisszaboni szerződésről beszéltek. A Lisszaboni szerződések van négy cikke, amely az európai demokráciáról szól. 9-es, 10-es, kimondjuk, hogy Európa demokratikus alapú, ennek az alapja a parlament, 11-es cikk, participatív demokrácia, nem csak konzultációról van szó, bár az is megjelenik meg, itt, párbeszédet kell kialakítani a civil szervezettel, tehát strukturális, strukturáltan és általános jelleggel kell ezt a párbeszédet végezni. És a, a 12-es cikk pedig a tagállami parlamentekről szól. Kérem szépen, nem voltak, nem voltak rossz sör hatása alatt azok, akik ezt a szerződést megalkották. Ez nagyon okos dolog. A demokráciát emberek hozzák létre emberekért. Ezek a cikkek megnevezik a parlamentet, az európai és a tagállamokat is. A 11-es cikk pedig kimondja, nem mondja ki, nem mondja ki egyértelműen, hogy az EGSB-nek mi a szerepe, de beszél a konzultatív jelleg fontosságáról. Fontos, hogy legyünk elég bátrak, tudjunk újítani, és fontos, hogy az összes konzultatív mozgalmat komolyan vegyük. Néha belefáradunk a munkába, de innovatívnak kell lenni. Ismételten egy nagyon szép kezdeményezést nyitottunk meg a fiatalokról, a tanulókról. Ez az úgynevezett YES kezdeményezés. Irini Pári indított el ezt annak idején, aki itt van és akit üdvözlök. Az összes európai iskolában egy pályázat után fiatal tanulók vonatkozik ez, tehát 28 európai tagállam, illetve néhány másik kiválasztott ország tanulói is összemérik majd erőiket, és összemérik erőiket, és gondolatokat fogalmaznak meg Európáról, Európa jövőjéről, az európai kihívásokról, és már több mint tíz éve folytatódik ez a ez a kezdeményezés, ez a pályázat. Köszönöm még egyszer, hogy van egy szövetségesünk ebben az innovációs folyamatban. Nagyon hosszú és sikeres történet van már mögöttünk, de ahhoz, hogy a jövőnk is ilyen sikeres lehez, ahhoz bizony együttműködésre van szükség, és ebben bizony számítunk a partnerünkre, a Francia Gazdasági Szociális és Környezetvédelmi Tanácsra. I pass now the chair of the... Most átadom az elnöklést Milena Angelovának, hogy az ő elnöklésével megvitassuk az utolsó három szövegünket. Délután még vannak egyéb elfoglaltságaim, úgyhogy ennek szellemében köszönöm mindenkinek, de Milena átveszi a feladatomat, mint mondtam. Gondolom, hogy egy kicsit szigorúbb is lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm, Milena. Köszönöm, elnök úr. Most pedig kérem az uniós ismeretek oktatásával foglalkozó előadót és előadót, Tatjana Babruaszkienét és Pavel Trantinát, hogy fáradjanak ide. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a véleményünk pont jó helyen szerepel a napirendben, mert úgy tűnik, hogy már részben megkaptuk a válaszokat azokra a kihívásokra és problémákra, amelyek, amelyekkel ez a szöveg is foglalkozik. Egy paradox helyzetben vagyunk Európában. Egyrészt mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió több mint fél évszázada már békét, biztonságot, prosperitást biztosít, és jobb élet és munkakörülményeket biztosít a polgárok számára. Másrésztről azonban egyre csökken a bizalom az Európai uniós intézményekbe, a tagállami intézményekbe. Egyre nő az extremizmus, a populizmus, a radikalizmus, terjednek az álhírek, a félretájékoztatás is egyre gyakoribb. Ezeknek a célja mind az, hogy az Európai Unió alapjait megrengesse. Valaki azt mondta, hogy az európai polgári kezdeményezés egy jó válasz erre a kihívásra. Néhányan azt mondták, hogy ez nem megoldás. Én azt gondolom, hogy valóban nem ez a megoldás, mert ezzel csak a következmények ellen lépünk fel. Ha a probléma gyökerét akarjuk megoldani, akkor az oktatás felé kell tekintenünk. És pontosan erről szól a véleményünk. Az oktatásról, illetve az uniós ismeretek oktatásáról szól. Kulcsfontosságú, hogy az európai projektet közelebb hozzuk a polgárokhoz, és megerősítsük a polgárok tudását az Európai Unió történelmével, vívmányaival és működésével kapcsolatosan. Például az Európai Bizottság 2014-es választásokra vonatkozó Euróbarométer felmérése azt mutatja, hogy a fiataloknak csupán egy harmada vett részt a választásokban. A 18-24 évig terjedő korcsoport 27%-a vett csak részt a választásokon, ez is elég beszédes. Egy másik Euróbarométer felmérés kimutatta, hogy az EU-s polgárok 93%-a erősen azonosul saját hazájával, addig eh, a polgárok, a megkérdezettek csak 56%-a mondta azt, hogy szorosan kapcsolódik az Európai Unióhoz. A véleményünkben ajánlásokat fog, fogalmazunk meg, mind EU-s szintű, mind tagállami szintű ajánlásokat. Ami az EU-s szintet illeti, úgy hisszük, hogy az Európai Unió vitalitása, életereje nagy részben összefügg a, egy e- erős európai identitás kialakulásával. Amikor az oktatásról beszélünk, nem csak a formális oktatásra gondolunk, hanem egy holisztikus megközelítést alkalmazunk. Az informális és nem formális oktatásra is gondolunk, a fiatalok, az idősebbek, a felnőtt oktatásra is gondolunk. És nem csak az oktatásról szól mindez, hanem a tájékoztatásról is. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy EU-s szinten létre kellene hozni egy tájékoztatással és kommunikációval foglalkozó biztosi posztot. Másrésztről úgy gondoljuk, hogy nagyobb költségvetésre van szükség az Erasmus Plus szempontjából, mert úgy hisszük, hogy a legkülönbözőbb társadalmi és gazdasági hátterű embereket kell támogatnunk a tanulásban. Már csak egy percem maradt, úgyhogy gyorsan összefoglalnám. Azok az ajánlások, amelyeket az EU-s szintre és a tagállami szintre nézve megfogalmaztunk, nem teljesen átfogóak valószínűleg, mert nyilván lehetne még újabb ötletekkel előállni. Mi megpróbáltunk azonban összefog, megpróbáltuk összefoglalni a leglényegesebbeket, nagyon konkrét ajánlásokat igyekeztünk megfogalmazni, és reméljük, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok is komolyan veszik ajánlásainkat, és igyekeznek végrehajtani azokat. Néhány kicsit provokatívabb ötlettel is előálltunk. Ilyen például az, hogy legyen május 9-e az uniós ismeretek oktatásának napja is, illetőleg egész évre nézve tartsunk rendezvényeket és akciókat, majd május 9-én értékelnénk az elért eredményeket, és kitüntetnénk azokat a személyeket, illetve szervezeteket, amelyek a legeredményesebbek voltak ezen a téren. Köszönöm szépen, most Pável idejéből elvett két percet, aki most megkapja a szót, kérem, hogy fogalmazzon tömören. Minden tőlem telhetőt megteszek, elnök asszony. Hogyha össze kellene foglalnom azt, hogy mi a fő üzenetem, hát akkor a következőket mondanám. Nem csak az uniós ismeretek oktatása fontos, hanem a tanulás, mint olyan. Mert a tanulás hol- holisztikus, élethosszig tart, és átfogó, meghaladja az iskolai órák keretét, és az összes nemzedékre vonatkozik, nem csak a fiatalokra. Tudjuk, hogy az oktatás élethosszig tartó, és három formája van. Van a formális oktatás az iskolákban, a nem formális oktatás különböző ifjúsági szervezetekben és különböző projektek révén, és van az informális oktatás a médián keresztül, a polgártársainkon keresztül, és így tovább. Fontos, hogy ezek a különböző oktatási formák kiegészítsék egymást, különösen amikor az Európai Unióról beszélünk, és az EU-s ismeretek oktatásáról, akkor különösen fontos ez. Már elhangzott, hogy a médiumok megfelelő ismeres, ismerete, valamint az Európai Unió működésének ismerete a legjobb vértezet az álhírekkel szemben, amelyek egyre jobban terjednek manapság, erről beszéltünk ma már hosszasan. Nem fogok a formális oktatásról külön beszélni, mert Tatjana beszélt erről, csak megemlíteném, hogy a nem formális oktatási ágazatban rengeteg projekt van folyamatban, mindannyian tudjuk, hogy különbség van a tanítás és a tanulás között, az EU-s e e ismeretek átadása között, és az Európai Unió és az EU-s identitás közvetlen megtapasztalása között. Hogyha körülnézek itt a teremben, akkor azt látom, hogy vannak itt olyanok, akik azért jöttek el, hogy megtanulják, hogy hogyan zajlanak az EU-s folyamatok, de ugyanilyen fontos, hogy közvetlenül megtapasztaljuk az EU-s értékeket, a párbeszéd fontosságát, a kompromisszumok fontosságát, és így tovább. Ez is a tanulási folyamat része. Tudom, hogy véget ért az időm, úgyhogy még csak egy gondolatot osztanék meg. Az informális tanulás legalább ilyen fontos. A fiataloknak a Your Europe, Your Say program révén lehetőséget biztosítunk ezen a téren is. A függelék egyébként csak informatív jellegű, csak saját használatra készült és nem jelenik majd meg a hivatalos labban, de ebben is találhatunk rengeteg olyan projektet, amelyet kiemelhetünk, és amely jól példázza azt, amit megfogalmaztunk a véleményben. Köszönöm. Brunier úrnak adnék szót, de kérnék mindenkit, hogy tartsa be a hozzászólási időt. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Azt hiszem, hogy nagyon aktuális az oktatás témája, és itt az ideje, hogy végre mélyrehatóan beszéljünk erről. Hát ami az oktatást illeti, a puding próbálja az evés, majd az európai választások alkalmával meglátjuk, hogy mennyire ismerik a polgárok az Európai Uniót. Fontos, hogy beszéljünk az Európai Unióról a polgároknak, és beszéljünk arról, hogy milyen sikereket ért el az európai projekt. És hát majd meglátjuk, hogy az EU-s választások alkalmával milyen az eredmény, Látni fogjuk, hogy a részvétel kielégítő lesz-e, és az eredmény kielégítő lesz-e. Ennek alapján lemérhető lesz majd, hogy az eddigi erőfeszítéseink az uniós ismeretek oktatásában gyümölcsözőek voltak-e. Én sajnálatos módon azt gondolom, hogy nem így lesz, nem vagyok ennyire optimista. Vannak bizonyos szavak, amelyek divatosak, amelyeket sokat használnak az EU-val kapcsolatosan, vannak a sztereotípiák, és a tudásban nagyon nagy hézagok is megmutatkoznak, amelyeket be kell zárnunk. Nagyon tetszik ez az oktatási és kommunikációs hivatalról szóló ötlet is, és valamilyen módon formalizálnunk kellene mindenképpen azt, hogy hogyan tájékoztatunk, hogyan kommunikálunk az EU-ról. Nyilvánvalóan EU-s szinten nem lehet meghatározni a tanterveket, de remélem, hogy az uniós ismeretek oktatása szerves részét képezi majd a tagállamokban a tanmenetnek. A társjogalkotó, a társelőadó beszélt arról, hogy a tájékoztatás is nagyon fontos. Nem elég az uniós ismereteket iskolákban oktatni, informális oktatásra is szükség van, tájékoztatásra is szükség van. Az, amit eddig tettünk, kevés volt, nem volt megfelelően struktúrált, és nem volt elég átfogó. Nagyon fontosnak tartom, hogy Tatjana ajánlásait végrehajtjuk, végrehajtsuk. Nagyon jó ez a vélemény, és nagyon örülök, hogy ennek a szekciónak a munkájában részt vehettem. De fontosnak tartom, hogy ez, az, ez a vélemény ne maradjon írott malaszt, szerintem mindenképpen konkrét kézzelfogható változásokra lesz szükség. Köszönöm szépen, még egyszer megkérnék mindenkit, hogy tartsa be a hozzászólási időt, mert senkitől nem akarom elvenni a szót, nem akarom senki mikrofonját kikapcsolni. Picéni úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr! Ha elolvasjuk ezt a véleményt, és megnézzük, hogy tegnap mi történt, azt hiszem nagyon elégedettek lehetünk. Fontos, hogy ezt a témát elmélyítsük a, az általunk folytatott párbeszédben is. Az Európához tartozás nem csak a kultúrában nyilvánul meg, nem csak a vitakultúrában, hanem a szimbólumok is ide tartoznak. A hadsereg például – és említhetnék más egyéb fontos szimbólumokat is. Fontos, hogy az Európához tartozás az európai identitás értékké váljon. Úgy gondolom, hogy a nacionalizmus elleni küzdelemben eddig nem voltunk sikeresek, az eddigi eszközeink nem voltak elég, elégségesek szimbólumokra van szükség. Az amerikaiak is azt mondják, hogy Amerikáért harcolnak, Amerikáért vonulnak háborúba. Hát, ha valaki majd Európában is végre azt mondja, hogy én Európáért vonulok harcba, akkor értük el a célunkat. Hogyha a nacionalizmusokat nem győzzük le, akkor nem fogunk tudni európai identitást teremteni. Köszönöm, pani predsednička. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Bales, kép, Bales úr. Nem azért kértem szót, hogy bíráljam ezt a véleményt, sokkal inkább támogatni szeretném azt. Az az érzésem, hogy egy dologról nem esett szó, ez pedig az e-learning, az e-tanulás. Ez egy olyan fajta oktatási forma, amelynek nagyon jó a jövőbeni perspektívája. Val- valójában úgy gondolom, hogy egyre többen használják majd ezt a lehetőséget, egyre többen élnek vele, mert egy olcsó, praktikus megoldásról van szó, amelyel élhetnek a fiatalok és mindazok, akik a tanulás mellett dolgoznak is. Talán jó lenne, hogyha készítenénk egy véleményt az e-learningről, mert szerintem egy perspektivikus oktatási formáról van szó, amely a jövőben valóban nagyon fontossá válhat. Nagyon szépen köszönöm. Thank you, Madam Chair. It's really... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy nagyon erős véleményt fogalmaztunk meg, Még pedig azért, mert összekapcsolódik Európa szociális kohéziójával. Csak is az oktatás segíthet nekünk Ebben igaza van az előadónak, és társadalmi, a társadalmi egyensúly szempontjából is nagyon fontos az oktatás. Nagyon fontos megvizsgálnunk, hogy a hátrányos helyzetű csoportok számára hogyan tudunk jobb oktatási lehetőségeket biztosítani. Ez az egyetlen módja az integrációnak. Köszönöm, Morgievski úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! Ami ezt a véleményt illeti, egy dolgot szeretnék kiemelni. Ami az oktatást illeti, illetve az uniós ismeretek oktatását, úgy gondolom, oda kellene figyelnünk az önkormányzatok fontosságára. A helyi önkormányzatok azok, amelyek elsősorban beruháznak a jobb oktatásba. Úgy gondolom, ezt jelenti az európai patriotizmus, az európai hazafiasság, ez a fajta napi szintű munka, ami a helyi önkormányzatok szintjén történik. Kérdés, hogy ez megfelelő csatorna-e az uniós értékek terjesztéséhez, ismertetéséhez? Úgy gondolom, hogy igen, Lengyelországban ugyanis a vidéki területen élők túlnyomó többséget támogatja az Európai Uniót. Balon úr, köszönöm szépen! Szeretnék mindenképpen gratulálni az előadónak és a társ előadónak Szerintem kiváló munkát végeztek. Ezt nem és ez nem csak formalitás, hogy ezt mondom, egy nagyon bonyolult kérdésről van szó, és úgy gondolom, hogy egy kiváló eredmény született. Csak röviden reflektálnék az elhangzottak, elhangzottakra, hogyha európai identitásról vagy európai hazafiasságról beszélünk, akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ezt nem lehet felülről lefelé építkezve megvalósítani, hanem csak alulról felfelé. Mit jelent ez? Hogyha az iskolák és a civil szervezetek és egyebek ismereteket terjesztenek, akkor azt hiszem azzal kell mindig kezdeni a, az ismeretek terjesztését, a tanítást, az oktatást, hogy ez egy európai város, ez egy európai falu, és akkor meg kell vizsgálni az adott falu vagy város történelmét az európai kontextusba beágyazva, és el kell mondani, hogy igen, ez a város, ez a falu mindig Európához tartozott, és most Európának van egy saját politikai struktúrája. Ez a struktúra természetesen nem tökéletes, természetesen dolgoznunk kell még rajta, és ha dolgozunk rajta, akkor érdemes lenne azzal kezdeni, hogy a polgárok igenis vegyenek részt a választásokon, és tájékozódjanak az EU működéséről. Úgyhogy szerintem szinte banális az, amit mondok nyilvánvalóan, de nagyon fontos mindez. Nem kezdhetjük az EU-s ismeretek átadását azzal, hogy hogyan működik a parlament vagy a bizottság. Micro? Okay, perfect. Uh, thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Németül fog beszélni, az könnyebb. Wir alle wissen viel zu wenig. Túl keveset tudunk Európáról, az európai fejleményekről. Hogyha rákérdezünk otthon a család körében, vagy a barátok körében arra, hogy mit is jelent Európa, akkor csak nagyon kevés választ kapunk. Nagyon hálás vagyok az EGSZB-nek, hogy foglalkozunk ezzel a stratégiai jelentőségű kérdéssel, és ezzel hozzájárulunk Európa stratégiai jövőjéhez is. Hogyha nem foglalkozunk behatóbban ezzel a kérdéssel, akkor azt hiszem a közös jövőnk és az európai eszme forogna kockán. Néhány angol barátom azt mondja, hogy hát nem szalasztottunk már el túl sok lehetőséget ezen a területen. Nem lehet, hogy ha javítottunk volna az oktatáson, akkor megspórolhattunk volna egy-két nehézséget? Szeretnék egyébként köszönetet mondani Tatjánának és Pávelnek a kiváló munkáért, és köszönöm, hogy ilyen konstruktív módon vitathattuk meg ezt a szöveget. Ahogy gondolom, hogy a szöveg stratégiailag nagyon jól sikerült, még akkor is, hogyha a vita során egy-két dolgot ki kellett venni, vagy háttérbe kellett szorítani, mert eh, nem lehet egy ilyen stratégiai dokumentumban az összes témát részletesen kidolgozni. Ez, és fontos volt számomra megemlíteni azt is a szövegben, hogy a versenyképes gazdaság és társadalom szempontjából fontos, hogy a társadalom reziliens legyen. Zárásképpen szeretném még elmondani, hogy szerintem ez egy kiváló alap a további munkához az EGSB keretein belül, belüli munkához, és fontos ahhoz is, hogy ezt a témát továbbra is napirenden tartsuk az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm, szinkur következik. Um, <clears throat> I'd like to uh, congratulate... Köszönöm szépen, én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, a társ jelentéstevőnek és magának a Study Groupnak. Az Európai Unióról szóló oktatás rendkívül fontos az Európai Unió jövője léte szempontjából. Én magam is tapasztaltam, hogy a helyi közösségünkben milyen hatása volt az Európai Uniónak. A kritikám az lenne, hogy nem feltétlenül csak egy üzenő táblára kéne kiírni, hogy az Európai Unió mit tett egy, egy infrastruktúra fejlesztésért. Többre le van szükség, azt gondolom, hogy a képviselőknek feladata ez részben. Valójában a polgárok csak akkor találkoznak egy európai parlamenti képvisel, képviselőnek, amikor választások közelednek, tehát öt évente. Tehát sok minden kell még tennünk, hogy a polgárok többet tudjanak az euról, de ezt meg kell tenni, és ez elengedhetetlen az Európai Unió jövője szempontjából. Köszönöm, most a jelentéstevők következnek, kérem, hogy zárják le a vitát. Köszönöm az észrevételeket, egyetértek nagyon sok észrevétellel, köszönöm az új meglátásokat. Erre próbáltam is utalni. Együtt kell működnünk természetesen, de hát a study group ajánlásait követnünk kell. A kolléga már elment, de egyetértek vele. Az európai parlamenti választások nem olyan szempontból fontosak csak, hogy hányan mennek el szavazni, hanem hogy kit választanak. És megmutatja azt is, hogy mit gondolnak az Európai Unióról, hogyan viszonyulnak hozzá. Az EU-ról szóló sztereotípiák és igen fragmentált tudásnyomok igen, ez egy ez igazi gond, egy európai stratégiára van szükség ezzel kapcsolatban, egy tagállami stratégiára, és ne feledjük, hogy az oktatás tagállami kompetencia, tagállami hatáskör. Az EU-nak itt csupán kiegészítő jellege van, és az Európai Unió nem diktálhatja, hogy milyen oktatási program zajlik egy-egy tagállamban közösségi szinten sok mindent el lehet érni, ez valóban így van. De személy, de személy szerint reményem az, hogy a tagállami stratégiák is valamilyen módon figyelembe veszik ezt az igényt. Ezt egyéb ajánlásokban is megfogalmaztuk. E-tanulás. Az 1.13-ban ezzel foglalkozunk, egy központosított platformra van szükség. Egyébként már most nagyon sok platform létezik az interneten. Mi azt szeretnénk, hogyha ez valahogy csúcsosodna egyetlen platformon, ami minden nyelven elérhető lenne. Lenne egy anyag tanulók számára, tanárok számára, minden életkor számára. Köszönöm. Köszönöm, Pavel következik. ať taky slyšíte trochu češtin dnes. Uh... Köszönöm. Csehül fogok beszélni, hadd hallják ezt is. Köszönöm a támogatásukat. Nagy öröm volt számom, számomra, hogy Tatjánával és a szakértőkkel dolgozhatom, és el kell mondjam azt is, hogy a Study Group tagjai és e nagyon aktívak voltak, játszik kiválóan elnökölte a csoportot, illetve Sabrina segítsége is elengedhetetlen volt a titkárságtól. Egyetértek azzal is, hogy a gyakorlatban, a gyakorlati megvalósításban van ennek a dokumentumnak a lényege. A kérdés az, hogy ezt hogy lehet a legjobban megtenni. A mi kommunikációs módszereinken is múlik ez, tehát hogy a bizottságunk és a hálózataink hogyan kommunikálnak egymással. Pecini úr elmondta, hogy mennyire fontosak a szimbólumok. Ezzel csak egyet érteni tudok. A szimbólumok érzelmeket keltenek, és az érzelmek segíthetnek abban, hogy az általunk képviselt értékeket magukénak tudják az emberek. A kolléganő mondta, hogy az interneten is aktívnak kell lennünk. Létezik egy Mit tesz Európa értem című website, ezt ajánlom. Nézzük a módosításokat. Gerhard Riemer módosítója ez. Ha jól tudom, akkor ezt elfogadjuk. Elfogadják az előadók. Van-e valaki, aki ez ellen kíván valamit mondani? Nem, akkor ezt a módosítót elfogadjuk. Nézzük a második módosító. A kettes módosító az 1.4-ről. Ezt a jelentéstevő terjesztette bele, ezt úgy gondolom elfogadja, mindenki van ellenvetés, nincs, akkor ezt elfogadtuk. Következő, egy 20-as, Father asszony tollából, ha jól tudom, itt van egy kompromisszum. Ki szeretne erről bármit mondani? Actually, the, the compromise is... Maga a kompromisszokra annyit, hogy van két módosító, van még egy négyes számú is. Ezt megbeszéltük a kollégákkal, illetve a jelentéstevőkvel. és a két módosított egy kompromisszumba gyúrjuk össze, ezt láthatják a kijelzőkön is. First sentence, uh, the e notes the ambition of the uh, Schuman Declaration. A Schuman nyilatkozat javasol, uh, következő lesz a módosítás a tagállamokban nem egyszerre fogják azt megvalósítani, amit uh, uh, Schumann kimondott, Először is szolidaritást kell megvalósítani. A bizottságunk azt javasolja, hogy az Európa napot május 9-ét foganatosítják, vagy egy külön oktatási napot, tehát akár egy külön európai oktatási napot meg kell ünnepelni a tagállamokban, és ez lenne a kiinduló pontja az unióval kapcsolatos iskola és helyi tevékenységek tervezésének. Jó, köszönöm, akkor tehát Kristof Balon módosítóját is lefedi ez. Van-e ellenvetés? Ha nem, akkor elfogadjuk ezt a kompromisszumot, és most pedig szavazás következik a teljes véleményről. Uh, plus one vote, yes. Még hozzászámolunk egy szavazatot. So I guess that we now can close. Jó, akkor azt hiszem, hogy leszava, le, ö, a szavazást. Több mint 160-an szavaztak mellette, kerten ellene, és volt egy tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőknek. Now I would like to ask... Hány is asszony, kérem, hogy fáradjon fel ide a pulpitushoz. IN 874-es vélemény következik. Az egészséggel kapcsolatos digitális jártasság a téma. Frau Präsidentin, liebe Mitglieder, herzlichen Dank, dass ich noch zum Schluss sprechen darf. Ja. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy ö, eh, beszélhettek erről a témáról. Beszéltünk a dezinformációról, tájékoztatása, és ez a vélemény a digitális egészségügyi kompetencia témába éleszkedik. Tudjuk azt, hogy az orvos, korábbi orvostudományok végéhez érkeztünk, az emberek saját egészségük szakértői kell, hogy váljanak, és kompetenseknek kell lennünk a médiában, digitalizáció és a Mesterséges intelligencia alapvetően forradalmasítják az egészségügyet, és valószínűleg jobb orvosokhoz, remélhetőleg jobb orvosokhoz és kompetensebb betegekhez vezethez. Az egészségügyi piacon a fejlemények az ember és a digitális technológia összeolvadását mutatják. Virtuális eh, módon bővül az emberi eh, világ, digivídummá válik az ember, és a digitális lehetőségek az ember eh, életének részévé válnak, megváltoztatják a szellemet és a testet. A digitális lehetőségek egyre inkább nagyobb hatással vannak az agyunkra, akarjuk-e, akár akarjuk, akár nem mindezt. Éppen ezért eh, nézzünk szembe a valósággal, a digitális világ emberek által készített világ, éppen ezért az ember ezt intelligens módon alakíthatja. Az egészségügyről a gondolkodás a digitális korban azt jelenti, hogy a digitális világot egészségügybaráttá kell tenni, és kompetenciát is jelent ez, egészségügyi kompetenciák bővítését, a polgár, a páciens, fontos, hogy a digitális egészségügyi ellátás középpontjában maradjanak. Éppen ezért szükség van egy európai stratégiára arról, illetve arról, hogy a digitális kompetenciát hogyan lehet javítani Európában, a tagországoknak és világos célokat kell kialakítaniuk, illetve figyelmel kell kísérniük a megvalósítási terveket azok az emberek, akik rendelkeznek digitális egészségügyi kompetenciákkal, aktívabb szerepet tudnak betölteni saját egészségügyük megőrzésében, különösen ami az idősebb személyeket illeti, akik től azt várják, hogy személyesen menedzseljék a jórétüket. Ez a kezdeményezés a sikeres programokat és kezdeményezéseket veszi figyelembe, és az Európai Bizottságot és a tagországokat felszólítja arra, hogy ezeket a programokat vigyék tovább, azért, hogy az idősebb emberek, de a migráns hintergrund, a bevándorlói hinter háttérrel rendelkező személyek vagy fogyatékkel élők is aktív módon részt vessenek mindenben. Európában nagyon nagy szükség van a fellépése, 70 millió európai nem tud megfelelően írni, olvasni, és nagyon sokan nem rendelkeznek megfelelő számolással és digitális kompetenciákkal, a szegénység, a szociális Kirekesztés, szegénység, munkanélküliség fenyegeti őket. Az ember a kompetenciákat egy életen át tanulja, informális és formális módokon, őnek is kisebb gyerek, fiatal korától kezdve, a minőségi korai oktatás előnyei jelentősek, a családi házban, a szobodában és az általános iskolában itt lehet megalapozni a későbbi tanulási képesség és motiváció alapjait. Az egészség és az oktatással kezdődik, egy Németországban egy egészségügyi pénztár projektje megállapította azt, hogy a megkérdezettek több mint 50%-a Németországban problémákkal küzd, nehezen fér hozzá az egészségügyi információkhoz, ezeket nem jól érti, és nehezen tudja besorolni. Ezeket mondják magukról, hogy nem tudnak jól olvasni és írni, nem megy ez könnyen nekik, Éppen ezért mi szeretnénk azt, hogy ha ez a kezdeményezésről szó lenne a polgárokkal, és különösen a választások előtterében, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság mit tehet a polgárok számára, mi azt szeretnénk, ha ők megértenék azt, amit az interneten töltenek, Korábban az hangzott el, hogy egy alma eltávolítja az orvost, ma ez úgy hangzik, hogy egy applikáció tartja távol naponta az orvost. Az egészben nevében szeretném, hogy a digitális egészségügynapját létrehozhatnánk, és ezt az INSZOK és TEN szekciókkal megvitatnánk. Fontos, hogy példát mutassunk, mutassunk egy jövőbeni kezdeményezéshez, és végül pedig köszönöm szépen David Cies és Frankának a redakciós csoportnak a munkáját, Klaudiának, a titkárság részéről ők jelentős mértékben támogattak engem. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Három módosító van, ezeket a jelentéstövő el tudja fogadni. El tudja mindenki fogadni a módosítókat, igen. Akkor most szavazunk erről a véleményről. So now, um... Még néhányan szavaznak. Lezárjuk a szavazást. 153 mellette, két tartózkodás, elfogadjuk, elfogadtuk a jelentést, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Most pedig Körtis urat kérem meg. A 454-es eh, téma az endokrén diszruptorok témáját. Tegnapról került át ez a pont a mai napi rendre. Endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó uniós tervezet felé Brian Curtis úr a jelentéstövő. Okay, while we are waiting for Mr. Curtis to uh, join us. Várjuk Curtis urát, áttérünk az egyebekre, és itt a plenárist arra kérem, hogy fogadja el a szekciótagságokat, illetve módosításokat. Jeszkusz kolléga az ECO-ból a szokba kerülhet, Martin Sziker az Intet ember, Pelcer kolléga a Tenből az Intbe, Andersen, távozik az ECO-ból Vente Zorgen Frey az ECO-hoz szeretne csatlakozni. A plenárisan, el tudja fogadni ezeket a módosításokat? Igen, köszönöm szépen. Akkor Brian, kérlek, fáradj ide. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést, hogy késtem, de nagyon fáj a hátam, nem igazán tudok ülni, úgyhogy elnézést, hogy mocorgok. Right. Endocrine disruptors, a chemical... Az endokrin károsító anyagok, vegyi anyagok, ezek megváltoztatják az endokrin rendszer működését, és negatív hatása vannak az emberekre, illetve az állatokra. Ezek lehetnek szintetikus vagy természetes eredetűek. Hogyha valaki ki van téve ilyen diszruptoroknak, akkor az, az akkor is megtörténhet, hogyha például peszticideknek vagy más fogyasztási termékeknek vannak kitéve, amelyek minden napokban is előfordulnak. Ez alapvetően a, hormonrend, a hormonrendszer alapvetően egy üzenet közvetítő rendszer. A hormonok a messze lévő idegekig, illetve szövetekig, sejtekig jutatják el az agyból az üzeneteket. Pitofenalin, parabenzin, kozmetikumok, ter, illetve ö, ö, műanyag termékekben fog, ö, található meg. Már a 90-es évek óta foglalkozunk ezzel, a 90-es években egy közösségi tervet fogadott el a bizottság. Utána a kutatók sokszor foglalkoztak ezzel, szabályok is, újabb szabályok is keletkeztek, és a nemzetközi közösség is foglalkozik ezzel. 20 év telt el azóta, azóta arra lett szükség, hogy felfrissítsük a szabályokat. Az endokrin diszruptorok tudományos hátterét is meg kell nyilvánítani, és meg kell fogalmazni, vagy frissíteni kell itt az új jogszabályokban, illetve az ezzel kapcsolatos EU szakpolitikákat is frissíteni kell. A bizottság először fogja átfogóan megvizsgálni, hogy milyen állapotban is vannak a jogszabályok, tudományos alapokat, adatokat fogunk felhasználni ehhez. Egyéb kezdeményezések között a bizottság egy éves érintett felekkel való egyeztetést is szervez majd, a különböző nemzetközi egyezménye egy, nemzetközi fórumokon is növelik az együttműködést, az OECD-re gondolok, illetve nagyon fontos még a tájékoztató kampányok fokozása is. Vélemény tervezetünk alapvetően támogatja a bizottsági javaslatot, de ezt szeretnénk még szigorúbbá tenni. Az ajánlásokat is tartalmaz a véleményünk, például a civil társadalomra vonatkozóan, illetve a hetedik környezetvédelmi tervel is összeköti a stratégiát a véleményünk, Különböző célkitűzéseket különböző határidőkhöz kell kötni, illetve az elővigyázatosság elvét kell érvényesíteni. Alapvetően itt csak a nem tudományos megfigyelő véleményét tudjuk megfogalmazni, nem szeretük volna hosszas és részletes tudományos fejtegetésekbe bocsátkozni, ezek ugyanis megtalálhatók a bizottsági anyagban. Van két nagyon aktív tanulmányozó csoportunk, nagyon sok mindent segítenek a kollégák, tehát írásban és szóban is sokan megkerestek minket. A bizottság is sokat segített, ugyanis a bizottság képviselőt küldött mind a két tanulmányozó csoportba, ami nem szokványos. Konzultáltunk civil szervezetekkel, az iparral, Az egyik Montovani professzor úr, az egyik vezető tudós, aki ezzel foglalkozik, többször is konzultáltunk vele, az utolsó változatot is elolvasta, hogy biztos ne legyen benne, benne tudományos butaság. Ipari kémiával foglalkozik. Ez a professzor tíz évvel ezelőtt írt a legfőbb művét, és ő is sokat tett ezért a dokumentumért illetve a munkacsoport munkájáért. Most is, máskor is az egyensúlyról van szó, tehát figyelembe kell venni az ipar, a szakszervezetek szükségleteit, illetve a civil szervezetek érzelmeit is, nekik elég komoly véleményük van erről. Nem volt sem, tartó, sem, sem tartózkodás, sem ellenszavazás a, a csoportbeli szavazáson, úgyhogy szerintem ez mindenképpen sikert jelent. Mindenkinek szeretnék köszönet mondani, aki segített a bizottságnak, a tanácsadómnak, a titkárságnak, kiemelni Monika szerepét. És végül, de nem utolsó sorban kiemelném még egyszer Montováni professzor úr szerepét. Köszönöm. Köszönöm a jelentéstevőnek. Makolevicius kolléga következik. Very much, Madam President. And I... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a jelentéstevő kiváló munkáját, köszönöm a szakértőnek és a Study Group egészségének. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy a Study Group tagja lehettem, minőségi vitát tudtunk folytatni, és köszönöm mindenkinek, hogy nem érzelmi szinten közelítette meg ezt a témát, és hogy fel tudtuk mutatni, mennyire fontos ez a téma a társadalom egészen számára. Endokrin diszrup konstruktorokkal találkozunk mindenféle hétköznapi használati tárgyakban, műanyag tárgyakban, az élelmiszerekben is előfordulnak, és így tovább. Úgyhogy ezzel tisztában kell lenni, tudatában kell lennünk ennek. Nagyon üdvözlöm azt, hogy az Európai Bizottságtól azt követeljük, hogy több pénzt fordítsanak az kutatásokra ezzel a témával kapcsolatosan és hogy vegyük figyelembe a kutatási eredményeket is, hogyha rábukanunk valamilyen károsító anyagra, akkor mindenképpen a körültekint, körültekintőnek és óvatosnak kell lennünk. Fontosnak tartom, hogy minden döntésünk legyen tudományos alapú. Úgy gondolom, a kiváló európai tudomány nagyon sok pozitív eredménnyel kecsegtet ezen a téren. Mindannyian fogyasztók is vagyunk, és Tisztában kell lennünk a problémával, és megfelelő stratégiát kell kialakítanunk. Főként, amikor kumulatív hatásról értesülünk. Hogyha tudjuk például, hogy egy-egy károsító anyag kumulatív hatást építhet fel a szervezetben. Még egyszer köszönöm a jelen, az előadónak a kiváló munkát, és úgy gondolom, a brit kollégák tényleg kiváló véleményeket készítenek, nagyon nagy tudás van az anyagok mögött. Köszönöm szépen, és remélem, hogy még tovább velünk marad majd. Köszönöm, Raunema asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, köszönöm, elnök asszony. Szeretettel gratulálok a jelentéstevőnek. nagyon jó véleményt készített. Kezdetben egy kicsit haboztam, a kétségeim, azt illetőleg, hogy mit mondhatnánk erről a témáról. Úgy gondolom, nagyon jó a szövegben szereplő érvelés, kiegyensúlyozott a vélemény. És hát valóban ezek a, az endokrin károsító anyagok élelmiszereken, át, de rovarírtószereken át is bejutnak a szervezetünkbe. Nagyon fontosnak tartom, hogy tisztázzuk a helyzetet, hogyha bármi nemű kétely merülne fel. Mindenképpen világos képet kell kialakítanunk ebben a témában. Ez érinti az élelmiszeripart is, és itt nem utolsó sorban emberéletekről van szó, ezért tartom fontosnak, hogy ne csak az élelmiszerekkel foglalkozzunk, hanem a környezeti károsító hatást is megvizsgáljuk. Köszönöm még egyszer ezt a véleményt, úgy gondolom további kutatásokra van szükség, és azt is fontosnak tartom, hogy megfelelő jogszabályok szülessenek. Döntő jelentőségű ez a fogyasztók, a gazdaság és a termelők szempontjából is, tudniuk kell az általuk használt szerek kockázatairól. Köszönöm szépen, Reále úr! Grazie, grazie, Presidente. Köszönöm szépen, köszönöm, elnök asszony. Én a NAT szekció elnöke vagyok, és szeretnék köszönetet mondani Brian kollégánknak. Nagyon jó minőségű és egyensúlyra törő munkát végzett. Mantovani professzor úr, Boliga a kolléga, és nagyon sokat segítettek a munkájában, hiszen ők nagy szakértelemmel rendelkeznek. Nagyon jól kiválasztott egyébként a szakértőit, eh, Brian. Brian azért is nagyon ügyesen végezte a munkáját, mert ez egy rendkívül bonyolult, nagyon szakmai jellegű vélemény. Brian mégis képes volt arra, hogy a megfelelő megoldásokat megtalálja a közegészségügyi, a fejlesztési és ipari innovációs szempontokat sikeresen összeegyeztette. Illetve figyelt arra is, hogy a harmadik országokkal való kapcsolatunk ne sérüljön. Gratulálok! Brian megközelítése a legfrissebb tudományos véleményekre, ala, véleményeken alapul. És ezáltal az egyes látens endokrin diszruptorokkal kapcsolatos elképzeléseket, nem tudományos elképzeléseket sikerült is félre söpör, söpörnie. Gratulálok Briannek. Pani předsedkyně, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szerencsésnek érzem magam, mert én is tagja voltam a study groupnak. És azt kell mondanom, hogy Brian munkája, valamint Vladimir Pokorni munkája is, aki a, a study group elnöke volt, nagyon magas szintű munka, kiváló munkát végeztek, egy tudományos témáról van ugyanis szó, amelyet semmiképpen nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az emberi szervezetben a különböző hormonok és a különböző mérigyek rendszert alkotnak, az egész szervezetet befolyásolják, az endokrin rendszer az összes működést befolyásolja és irányítja a szervezetünkben. Nagyon fontos, hogy az, élel, az élelemmel együtt egy csomó endokrin diszruptor bekerül a szervezetbe. Fontos, hogy ezzel szemben védekezni tudjunk. sokkal messzebbre menő szövegről van szó, mint ahogyan azt gondolnánk, sokkal nagyobb a jelentősége, mint gondolnánk. Hosszasan beszélhetnék még erről a témáról, de még azt az egy gondolatot szeretném megosztani önökkel, hogy jó lenne egy állandó study groupot létrehozni e célból, e téma kapcsán, hogy folyamatosan nyomon kövessük a friss információkat, hiszen az élelmiszer reinkről van szó, és néhány élelmiszeripari ágazat vagy vállalat sokkal gyorsabban reagálhat az újonnan kialakult helyzetre, mint mi. Úgy gondolom ez a probléma ugyanolyan horderejű, mint például az éghajlatváltozás, ezért ezzel folyamatosan foglalkoznunk kell. Köszönöm Briannek, köszönöm Vladimirnek, és köszönöm mindenkinek, aki a Study Group tagja volt. Úgy gondolom, hogy hamarosan rá fogunk döbbenni, hogy mennyire fontos ez a téma. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a jelentéstevőnek ezt a kiváló jelen, kiváló véleményt. Az elmúlt 20-21 évben merült fel ez a téma elsősorban, külön oda kell figyelnünk rá. Örülök, hogy Brian külön felhívta a figyelmet a harmadik országokból származó, nem biztonságos termékekre, ez egy külön kockázat, folyamatosan foglalkozzunk kell az élelmiszerbiztonság kérdésével, különösen, hogy Egyre több új, izgalmas termék érkezik külföldről. Fontos ellenőriznünk, hogy ne tartalmazzanak ezek a termékek endokrin károsító anyagokat, úgyhogy köszönöm, hogy ezt külön felvetette. Az utolsó hozzászóló beszélt az éghajlatváltozásról, szerintem a fenntartható fejlesztési célokkal ról is beszélni kell. Azt hiszem, a fenntartható fejlesztési célok nem térnek ki külön az endokrin diszruptorokra, de hogyha fenntartható termelést akarunk a világban, akkor ez egy olyan terület, amelyel mindenképpen foglalkoznunk kell. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most megadom a szót a jelentéstevőnek, hogy reagáljon a hozzászólásokra, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát, belepirulok itt ebbe a sok dicséretbe, de ahogyan az egyik hozzászóló elmondta, rengeteg segítséget kaptam a munkám során, és a study group pont belül mindannyian tudtuk, hogy vannak különböző fajta kérdések, ügyek, egyensúlyt kell teremtenünk közöttük, és mindenki segített a kompromisszum kialakításában. Mandaugas a study groupon belül nagyon aktív szerepet vállalt, ezt köszönöm neki, és azt hiszem, igaza van a finanszírozást illetően és a megelőzés elvét illetően is. a plauzibilis szót tettük be a szövegbe közösen, ez volt a válaszunk az egyik problémára. problémára. Fontosnak tartottuk a tudományos megalapozottságot, mint szempontot, de fontos volt számunkra a szóvatosság alapelve is, mert egykoron ugye mindannyian azt hittük, hogy például az azbesztel semmi gond nincs, aztán kételjek merültek fel, és ha akkoriban érvényben lett volna ez a, az elővigyázatossági elv, akkor több ezer ember életet megmenthettünk volna, úgyhogy ez egy nagyon fontos pont. Fontos volt az a szempont is, amelyet az egyik kollega említett, az élelmiszeripart illetőleg. Fontos mérlegelnünk a veszélyeket, de az is fontos, hogy egy jól működő, egészséges élelmiszeripari ágazatunk legyen. Itt is egyensúlyt kellett teremtenünk. A szekció elnöke Mauricio Real le megemlítette a harmadik országokat, és Jonathan Peale is beszélt ezekről. Folyamatosan résen kell lennünk, oda kell figyelnünk ezekre a kérdésekre, ez nagyon fontos. A study groupban mások is nagyon aktív szerepet játszottak, és felhívták a figyelmet nagyon fontos kérdésekre. Nem tudom, hogy lehetne egy állandó study groupot létrehozni, de biztos vagyok abban, hogy ezt a témát folyton nyomon kell követnünk, folyamatosan nyomon kell követnünk, résen kell lenni, mert nem ez, és biztos vagyok abban, hogy nem lesz ez, ez lesz az utolsó véleményünk az endokrin diszruptorok témájában. Jonathan beszélt a fenntartható termelésről, az elővigyázatosságról, és mások is beszéltek erről. Elnök asszony, ha megengedi, akkor még elmondanám, hogy több véleményt is készítettem itt az EGSZB-ben. Ez az utolsó vélemény, amelyet elkészítek a bizottság számára, ha csak nem történik valamilyen csoda a hazámban. Köszönöm a segítséget, amelyet kaptam a kollégáktól. Régóta vagyok az EGSB tagja, 2002 óta vagyok a bizottság tagja, és rengeteg segítséget kaptam a titkárságtól, mindig tisztelettel fordult hozzá mindenki, senkivel sem volt konfliktusom 2002 óta. Fantasztikus volt az együttműködés. Néha nem tudtunk egyet érteni egy-egy kérdésben, de mindig kompromisszumot kötöttünk, mindig megállapodtunk végül. Sok segítséget kaptam, nagyon jó volt az együttműködés itt a bizottságban, hogy ezt köszönöm mindenkinek. Uh, köszönjük ezeket a kedves szavakat, és köszönjük, hogy egy ilyen fantasztikus véleményt készített a számunkra. Néhány módosítót is benyújtottak a kollégák. Van-e valakinek ellenvetése az előadó módosítóval kapcsolatosan nincs, akkor szavazzunk a véleményről. Okay, so now we can close the Akkor most lezárom a szavazást. 171 igen szavazat, egy tartózkodás mellett gratulálok. With this, uh, we finalized our work on... Ezzel a véleményekkel kapcsolatos munkánk végéhez érkeztünk, de néhány változtatást még el kell fogadnunk, leginkább azért, mert Gabriele Bischoff kollégánknak most van egy másik projektje. Sok sikert kívánunk neki, reméljük, hogy ugyanolyan sikeres lesz ott is a munkája, mint itt a bizottságban. Most szeretnék mindenkit megkérni, hogy a következő változásokat fogadjuk el. Röpke úr helyettesíti Bischoff asszonyt, a büró az elnökségben belül, Dolta Andersen helyesíti Valenkamp urat, aki az elnökségi posztjáról lemondott. Itt sincs ellenvetés. Röpke úr helyettesíti Bischoff asszonyt a civil társadalmi liaison csoportban, vagy kapcsolattartó csoportban, ha senki nem ellenzi, akkor elfogadottnak tekintjük. Röpke úr Bischoff asszonyt az EU-Kína kerekasztal kapcsán is helyettesíti, illetve átveszi az ő posztját. Ha senki nem ellenzi, akkor elfogadottnak tekintjük ezt is. És Ongor urasszony, Bishop asszonyt helyettesíti az eljárási szabályzattal foglalkozó panelben. Ha senki nem ellenzi, akkor elfogadottnak tekintjük. Ezennel köszönöm mindenkinek az aktív részvételt a mai plenáris ülésen, az ül- a munkánk végéhez érkeztünk. Májusban lesz a következő plenáris ülésünk, és szép napot kívánok mindenkinek. Köszönöm a titkárságnak és a tolmácsoknak, szép napot mindenkinek. Viszlát!